Good afternoon, colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kezdjük meg a délutáni ülést. Eszme cserére kerül sor az Európai Bizottság képviselőivel. Amit megvitatunk a mai délutánon az két aspektus a vízumpolitikának, itt mely polgárokra vonatkoznak a vízakönnyítések a Schengen területen kívül, és eh, melyek azok a területek, ahol megkövetelik a vízumot. Az elmúlt néhány hétben fontos jelentést fogadott el az Európai Bizottság ez a területen. Ezt is meg fogjuk vitatni. Meg is adom a szót, eh, mint egy 15 eh, percre, ha megfelel és utána lehetőséget adok a kérdésekre. Kérem, hogy vezesse be az anyagot egy előadás formájában, és utána kérdezhetnek. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Úgy tudom, hogy amit önök keresnek ebben az új rendszerben, az parlament új összetételében, ez némileg a, a külső kapcsolatok területén a vízumpolitikát érinti elsősorban. Amire én koncentrálnék a jelentéssel kapcsolatban, két jelentésről volt szó, amiket elfogadott az Európai Bizottság. Mindenek előtt a viszonosság mechanizmusát szeretnél gorcsó alá venni, azt gondolom, hogy a parlament számára ennek nagy jelentősége van és szeretnék jó információkkal szolgálni a vitákról, a tárgyalásokról, amelyek még folyamatban vannak. Először is nézzük meg a viszonosság elvét, aztán a vízummentességről szeretnék beszélni, 17 ország kapcsán plusz 10 Peru és Kolumbia, ahol tárgyalásokat folytatunk, és új információkkal szolgálok a vízumkönnyítéseknél, Marokkó, Tunézia, Fehér Oroszország esetében. Ezt követően pedig a végén néhány szót szólnék a vízum liberalizációról a közvetlen szomszédainkkal, Törökország, de ide tartozik Oroszország és a Nyugat-Balkán országai, Ukrajna, vagyis ez némi betekintést nyújt abba, hogy miről is fogok beszélni. Ami a vízumpolitikákat illeti, egy mondat erről. A vízumpolitika rendkívül fontos, amikor azt akarjuk biztosítani, hogy vonzó mobilitást kínálunk az Európai Unió számára és felé, és a polgárok polgáraink számára biztosítjuk, hogy harmadik országba való utazásaik során jól bánnak velük, tehát ez egy fontos hozzájárulás egyébként a gazdasági fejlődésünkhöz is, és a vízumpolitika a következő években egyre központibb szerepet játszik. Majd nagy örömmel várom egyébként a vitát önökkel az előterjesztett javaslatokról, amikor fel, felvizsgáljuk a vízumkódexet, és egy új fajta, egy új típusú Schengen vízumot szeretnénk létrehozni, az úgynevezett Turing vízumot, és nagy örömmel várom az együttműködést az árnyék előadókkal, López Aguiorról és Hortefű urakkal. Most pedig nézzük a viszonosságot, mint már bevezettem. Európai Bizottságként egy hatékonyabb átdolgozott viszonossági mechanizmus szeretnénk elérni. Ennek a célja az, hogy nagyobb szolidaritást érjünk el a tagállamok között még hozzá, akkor, amikor a közös vízumpolitikánkat végrehajtjuk. Ez egyébként összhangban volt az önök elvárásaival, amit a szakbizottságok megfogalmazott. A mechanizmus végső formája mint önök is tudják, nem volt összhangban a jogi ortodoxiával, bíróság elé kellett menni ezzel, de biztosíthatom önöket, még nem, amíg nem születik meg az ítélet, a betű szerint és a szöveg szellemében végrehajtjuk az előírásokat, amiket a parlament és a tanács meghatároz. Az új viszonossági mechanizmus idén januárban lépett hatályba. Egyébként van öt olyan tagállam, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Lengyelország és Románia bejelentett öt vízummentes harmadik állammal kapcsolat folyamatosan Ausztráliával, Bruneivel, Kanadával, Japánnal és az Egyesült Államokkal kapcsolatban eh, egy olyat, hogy nem a viszonosság alapján működnek. Önök jogalkotóként két eh, opciót kínáltak fel nekünk. Az egyik opció az volt, hogy felfüggesszük a vízumkönnyítést, a másik könnyítés pedig az, hogy jelentést készítsünk a jelentésről, vagy a, le, a helyzetről, bár ezt tudjuk, hogy ez nem túl hatékony, hiszen annak a végén egy guillotine áll. A, ugye az eredménye az lenne, hogy a vízamentes utazást kéne felfüggeszteni harmadik állambeli polgárok számára. Végül is amit tettünk az az, hogy eredményorientált megközelítést alkalmaztunk harmadik államokkal, oly módon, hogy három oldalú találkozókat szerveztünk rendszeresen. Az érintett tagállam, a harmadik állam, illetőleg az Európai Bizottság vett részt ebben, hogy lássuk, hogy mit tudunk tenni azért, eh, hogy eh, végse kelljen a guillotint működtetni és örülök, hogy beszámolhatok arról, hogy a harmadá, harmadik államok végül is együttműködtek velünk, oly módon, hogy működtetjük a három oldalú párbeszédeket, meglehetősen produktív. Ez egyébként májusban volt az első találkozónk, és különböző országokkal tárgyaltunk ezt követően egészen júliusig, és azt láttuk, hogy meg kell érteni a folyamatokat először. Fennálló folyamatokba betekintést kell nyerni, tisztázni lehet dolgokat. Vonatkozik ez a harmadik államokra, de vonatkozik a tagállamokra is, hogy meg kell érteni a folyamatokat, és a három oldalú párbeszédeknek évvége előtt még egy második fordulója is lesz, vagyis láthatjuk az új mechanizmus meglehetősen hasznos oly módon, hogy koncentráljuk, hogy koncentrálunk ezekre a témákra. Erről beszámoltunk, az első jelentés egyelőre nem javasolja az ideiglenes felfüggesztést a vízummentesség esetében, egyszerűen azért, mert szükség van a párbeszédre, ez az első pont. A második pont pedig, ami szintén nagyon fontos, hogy a tagállamok, amelyekben értesítettek bennünket a viszonosság hiányáról, azok adott esetben kell, hogy kellene, hogy kérjenek egy ilyen ideiglenes felfüggesztés. 2015 áprilisában jön a második jelentés, újra megnézzük ezt a két opciót, és 2015 folyamán úgy gondolom, hogy el kell dönteni, és nem lesz más választásunk, hogy a viszonosság hiánya miatti feltételeket alkalmazzuk. Itt tartunk ebben a folyamatban, de amennyiben kérdéseik vannak, szívesen válaszolok rájuk. A vízamentességről folyó tárgyalások 17 országgal, ez a következő pont. Elmúlt júliusban ajánlást készítettünk arra a tanácsnak, hogy tegyék lehetővé ezeket a tárgyalásokat 17 állammal, akkoriban még Peru, illetve tehát kivételt jelent Peru és Kolumbia, E, e, néhány héttel ezelőtt kaptuk meg a tanácstól a lehetőséget, hogy elindítsuk a tárgyalásokat. Az októberben történt meg egyébként. A megállapodás tartalma 17 állammal végül is ugyanaz lesz elméletileg. Ezért úgy döntöttük, hogy csoportosít látjuk, csoportokat alkotunk a tárgyalások során az egyik, az Egyesült Arab Emirátusokkal. Ezek a tárgyalások már folynak most, amikor beszélek, akkor is. A második csoport öt karib térségbeli ország, jövő szerdán indulnak a tárgyalások, és november 19-én megkezdjük a tárgyalásokat a 11 csendes óceáni állammal. A végén egyébként a csoportosítás ellenére egyéni megállapodásokat kötünk, minden egyes ország szükségleteit figyelembe veszük, igényeit figyelembe veszük, meg a sajátinkat. Persze a megállapodások általában a struktúrájukat tekintve legalábbis elég jól ismertek úgy gondoltuk egészen egyszerűen, hogy a csoportosítás egyszerűsíti a dolgot. A megállapodások felfüggesztési záradékot is kapnak, és meghosszabbítási záradékot. Az ideiglenesen, hogyha a viszonosság elvét például megsértik egyes tagállamok, vagy bevándorlási, illetve biztonsági problémák merülnek fel. Mint a korábbi vízum megállapodásoknál az érintett harmadik állam igényeit figyelembe tudjuk venni egy átmeneti alkalmazással kapcsolatban, méghozzá az aláírást követően, és itt az Európai Parlamentet is bevonjuk a megfelelő mechanizmus alkalmazásába, hm, mielőtt ezt alkalmaznánk és úgy gondolom meg kell nézni, hogy ez hogyan fog működni. Számomra teljesen világos. Önöknek is hozzá kell járulni a megállapodáshoz, és meg kell találni a módját annak, hogy az alkalmazásban hogyan tudjuk bevonni önöket. Ha optimista akarok lenni, akkor elmondhatom, hogy ez a 17 állam esetében ezen állampolgárok, illetve az európai polgárok, akik ezekbe az országba utazhatnak 2015-ben. Nos, abból indulok ki, hogy vízummentességes, mentes belépésre nyílik lehetőségük. Egy héttel ezelőtt egyébként elfogadtuk egyéb jelentéseket és értékelő jelentéseket Perúval és Kolumbiával kapcsolatban, mint emlékeznek, önök is tudják, hogy, Kolumbi, hogy ez a két ország csatlakozott a tárgyalásokhoz, és ígéretet tettünk arra, hogy a lehető leggyorsabban készítünk ezzel kapcsolatos jelentést. Azt hiszem betartottuk, amit ígértünk. Sikerült végül is az, az utolsó bizottság legutolsó hetében ezt elérni, megcsinálni, és látni fogják az értékelő jelentések inkább pozitívak, és a bizottság azt a következtetést vonta le, hogy az EU megkezdi a tárgyalásokat Kolumbiával és Peruval is a vízummentességről. Megvitatjuk ezeket, és azt gondolom, hogy a részletekbe is bele tudunk majd menni itt a szakbizottságban. Várom ezeket a vitákat önökkel. A jelentések egyébként a tanácson is megvitatásra kerülnek és hogyha az ottani eszmecsere azt mutatja, hogy általában a tagállamok egyetértenek a pozitív értékeléssel, amit mi, amit mi kiadunk bizottságként, akkor iránymutatásokat dolgozunk ki a tárgyalásokra vonatkozóan a tanács számára, hogy eljussunk a vízummentességi megállapodásokhoz Hogyha a tanács elfogadja ezeket az iránymutatásokat, akkor azonnal megkezdjük a tárgyalásokat, és hogyha sikerül jól tárgyalnunk, akkor szerintem 2015-ben be is tudjuk fejezni a vízummentességről folyó tárgyalásokat az említett két országgal, Peruval és Kolumbiával, és utána ugyanazt a kérdést tudjuk majd feltenni a közvetlen hatást tekintve mm, a ratifikáció előtt, amikor aláírjuk a szerződést. De hát szerintem eddig el tudunk jutni. Ez időbe kerül természetesen, el kell, hogy mondjam, a hivatalom, az irodám tele van emberekkel, akik folyamatosan azt mondják, hogy a következő felülvizsgálatot el kell indítani az 539-es rendelettel kapcsolatban. Nyilván erről többet is akarnak tudni. Mi 2014-ben megcsináltuk a felülvizsgálatot májusban, Természetesen a fő koncentráció 17 országra, illetve Perúra és Kolumbiára vonatkozott a tárgyalások befejezésére, de az is világos, hogy 2015-ben valamikor el kell jutnunk oda, hogy egy új jogalkotási javaslatot készítsünk az 539-es rendelet átalakításáról és ez egy átdolgozott kritérium listát tartalmaz, amelyet hozzáadtunk az 539-es rendelethez, az illegális migráció, a biztonság, a viszonosság, regionális koherencia és egyebek, de vannak ilyenek, hogy gazdasági előnyök is, például mindenek előtt, ami a kereskedelmet, az idegenforgalmat illeti, az emberi jogokat és alapvető szabadságjogok. Tehát ezek mind mérlegelés tárgyát képezik ebben az összefüggésben esetben lehet, hogy még bonyolultabb lesz a dolog egy kicsit, és azt a szakpolitikát szerintem még egy kicsit át kell talán alakítani az 539-es rendelet felvizsgálata után. Ennyit tudok elmondani a vízum liberalizációról. Most beszélni kell a vízumkönnyítésekre vonatkozó megállapodásokról is. Önök is tudják, hogy ezek Örményország és Azerbajdzsán esetében léptek hatályba idén, és hasonló megállapodás december 4-én zöldfoki szigetekkel is hatályba lép, és tárgyalunk a tanács megbízása alapján Marokkóval, a vízumkönnyítésről. Elnézést, Rüter úr. A francia tolmácsolással úgy látszik gond van. Si vous voulez, je parle en français. Yeah, we know you can speak every language. Tudjuk, hogy az összes nyelvet beszéli. Hollandul talán még. Tehát a francia tolmácsolása most úgy látszik megoldódott, igen. Köszönöm szépen. Éppen Marokkorról beszéltem. Tehát az első tárgyalásra most kerül sor, ami a vízumkönnyítést illeti Marokkóval júniusban ezt várjuk. Ez akkor volt, amikor az új pozíciómat betöltöttem. Sajnos a válság a marokkói felet arra készítette itt a paradicsom kapcsán, hogy felmondják ezeket a tárgyalásokat. Október 20-ára egy újabb tárgyalási időpontunk volt, amit aztán szintén töröltek, és pillanatnyilag a kollégáimmal azon dolgozunk, hogy feltárjuk ennek az okait, hogy hogyan is reagáljunk erre. Úgy tűnik, hogy a marokkói elutasítás a vízumkönnyítésre vonatkozik, és a visszafogadási egyezményekre, ők ezt együtt szeretnék megvitatni. Ami Tunéziát illeti, itt megvannak a tárgyalási iránymutatások, és megkapjuk legalábbis év végéig őket, ebben bízom, ezek egyelőre nem véglegesek, és utána megkezdhetjük 2015-ben a tárgyalásokat a visszafogadással kapcsolatban is. Itt vannak még vízakönnyítési tárgyalások Fehér Oroszországgal is. Eredetileg idén akartok ezt megkezdeni. Júniusban volt egy technikai tárgyalás, az első forduló, és meglehetősen együttműködő, nyílt vitákat folytatunk velük, bár azt látni kell, hogy komoly különbségek vannak a megállapodás jövőbeli rendelkezéseit illetően Brüsszelben találkozunk még év vége előtt egy második fordulóra szerintem. November vége felé, úgy gondolom. Végül pedig, elnök úr, utána be is fejezem. Egy néhány szót a közvetlen szomszédokkal velük a vízumpolitika egy komoly hatást gyakorló eszköz, hogy a kapcsolatainkat alakítsuk a vízumpolitikán keresztül. A vízum liberalizáló párbeszédek első látásra igencsak technikai jellegűek, de valójában, főleg a közvetlen szomszédságunkban van ezeknek egy politikai jelentőségük is. És én részt vettem a az elmúlt tíz évben a bővítési tárgyalásokon is, és el kell, hogy mondjam, a vízum liberalizációk, tárgyalások, a kritériumok, hát igencsak összhangban vannak, vagy emlékeztetnek arra, amit a bővítési tárgyalások során is figyelembe kellett venni, vagy ahogyan ott jártunk el. Arról van szó, hogy modernizálni kell a közigazgatásukat ezeknek az államoknak gyakran, vagyis ez egy nagyon hasznos eszköze a transformációnak, az átalakításnak és a korrupció ellenes fellépésben, az igazságszolgáltatás átalakításában, az ellenőrzésekben, stb. Úgy gondolom, Nyugat-Balkánon sokat segítettünk a víz, a liberalizációs párbeszédekkel, és kulcsfontosságú területekben eh, haladni tudunk. Eh, ami Ukrajnát érinti, a víza liberalizációs párbeszéd az egyik eh, legjelentősebb eredmény volt Kijevben, és gyakorlatilag a további reformokat segíti elő Ukrajnában ami Törökországot érinti, szeretném röviden elmondani, hogy a visszafogadási megállapodás ratifikációja megvan, és a vízum párbeszéd az egyik legfontosabb hajtóereje az EU elkötelezettségnek Törökországban, és ezt a, a török fél világosá tette, másrészt pedig a spektrum másik végén ott van Oroszország. És a víz a párbeszéd leállítása az egyik legláthatóbb jele volt a, a, szak, a szankcióknak, amikor elfoglalták a krímet, és bizonyos értelemben ez egy komoly hatású eszköz is lehet Kicsit hosszabb időt vettem igénybe, elnök úr, csak rá akartam mutatni, hogy milyen komoly eszköz van a kezünkben a vízumpolitika formájában az Európai Unióban, és hát mi szívesen együttműködünk önökkel, a parlamenttel általában, hogy a jövőben is fennmaradjon ez a gyakorló lehetőség. Köszönöm szépen, valóban ez egy nagyon fontos eszköz. Köszönöm, hogy eljött és tájékoztatott bennünket, és Azoknak, akik később jöttek, elmondanám, hogy a szerződés 208-as cikke értelmében a parlamentet a, szakasz, a folyamat minden szakaszáról tájékoztatni kell, ez a mi szem, szerepünk itt. Először is Diaz Demére úrnak adnám meg a szót. Az 539-es jelentés témájában ő volt az előadó, ha nem tévedek, úgyhogy először öni a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Rüte úrnak, főigazgató úrnak, mert noha rövid ideje van ezen a poszton, már bőven bebizonyította, hogy mennyire elkötelezett ezen munka iránt. Őszintén hálás vagyok az Európai Bizottságnak, hogy eljött ma, a szakbizottságunkban ismertette ezt a jelentést, a vízum politikával kapcsolatos általános helyzetet, a harmadik országokkal való vízumviszonosság helyzetét az általános vízumpolitika kontextusában. Különös tekintettel szeretném megköszönni a hatástanulmányok ismertetését, amelyek a vízummentességre vonatkoznak Kolumbia és Peru esetében. Ami ezen kompromisszum teljesítését illeti, ez ugye rendkívül nehéz, de nagyon nagyra értékelem mert így jogalapot biztosítunk ahhoz, hogy azonnal elkezdjük a különböző kétoldalú megállapodásokról a tárgyalásokat. A az 539-es rendelet felülvizsgálatáról szóló jelentés előadójaként, még mielőtt értékelném ezeket a jelentéseket, szeretnék néhány általános megjegyzést tenni. Köztudott, hogy a viszonosság hiányának kérdése harmadik országokkal. Ez volt az egyik legproblematikusabb kérdés, amikor tárgyaltunk a felülvizsgálatról. De Közter úr ezt nagyon jól tudja. Nagyon sokat tanultam, amikor vele egyeztettem, hiszen nem értettünk egyet sok mindenben, de abban egyetértettünk, hogy szükséges a közös vízumpolitikát megerősíteni, a közösségi vízumpolitikát, hangsúlyt helyezni a szolidaritásra, a bánásmóda kapcsolatos szolidaritásra, mert minden tagállamot, minden országot és a polgárokat ebben kell részesíteni. Egy hatékonyabb mechanizmust kell létrehozni, és gyakorlatilag három évig tartottak a tárgyalások, mindig erre törekedtünk a három éves időszak során. Nagyon nehéz volt ez a parlamenti vita egyébként. Sajnos Röviddel a hatályba lépést követően a bizottság, ahogyan azt korábban be is jelentette, a bíróság elé terjesztette az ügyet, és most várjuk a bíróság ítéletét. Ami a politikai értékelést illeti, amikor a bizottság veszít, akkor ez a bíróság előtt amikor a bizottság nem ért egyet a parlamenttel és a tanácssal, akkor eh, a bírósághoz fordul. Tehát eh, a politikai értékelés negatív. Ennek ellenére, tisztelt főigazgató úr, ha az elnök úr is megengedi, szeretném megragadni most ezt a lehetőséget, és ismételten arra szeretném felkérni az Európai Bizottságot, hogy vegye vissza a bíróság előtt benyújtott keresetét, ezt vonja vissza. Abban az esetben, ha nem teszi meg ezt, amit szerényen kérek a bizottságtól, szeretném tudni, hogy a későbbiekben hogyan kíván eljárni, főleg abban az esetleges esetben, ha a bíróság a viszonosságra vonatkozó cikkeket megsemmisíti nem tűnt a főigazgató részéről elfogadható magyarázatnak. Az a kérdés, illetve az a kijelentés, hogy folytatjuk az alkalmazást, a végrehajtást. Miután elemeztük a különböző jelentéseket, elmondhatom, hogy azon esetekben, amikor a harmadik országokkal való viszonyunkban hiányzik a viszonosság, Egyértelmű, hogy meg kell erősítenünk a különböző mechanizmusokat, amelyek az 539 per 01-es rendeletben szerepelnek. Most pedig szeretnék néhány pozitívabb hangvételű megjegyzést is tenni. A hatástanulmányokkal kapcsolatban és a Kolumbiával és Peruval való vízumliberalizáció témájában szeretném elmondani a következőt. Azon kollégák, akik itt voltak az előző ciklusban, és különösen te, Juan Fernando López Aguilar, tudod, hogy milyen nagy várakozásokat, milyen nagy reményeket keltett ez a kérdés. A parlamentben a különböző frakciók részéről támogatást kapott ez az anyag, ezért elnök úr szeretném megint csak megköszönni a bizottság munkáját. Perúban és Kolumbiában is elemzik a különböző kérdéseket, migráció, mobilitás, emberi jogok, gazdasági helyzetek, az intézményi kapcsolatok, a regionális kérdések, mindezeket gócsi alá veszik, és ezek tükröződnek egy nagyon részletes és pozitív hangvételű jelentésben. Hogy ez mit jelent? Most ez azt jelenti, hogy a viszonosság az érintett felek számára jelent előnyöket. Nem, jelentenek, nem jelent ez több előnyt az egyik fél számára, és hátrányt a, több, a másik fél számára. Éppen ezért Rajter úr által arra szeretném felkérni a bizottságot, hogy folytassa a még hátralevő munkát és kérjen engedélyt a tanácstól ahhoz, hogy megkezdhesse a kétoldalú tárgyalásokat, ugyanúgy, ahogyan azt a többi országgal is teszi már, amelyek szerepelnek a módosított rendeletben. Ezek után pedig fontos az is, hogy a lehető legrövidebb időn belül lezárhassuk a tárgyalásokat, és sor kerüljön a függőben levő megállapodások aláírására. Ennyi lett volna a részemről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Diaz Demira úr. A következő hozzászólónk Juan Fernando López Aguilar. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez egy kitűnő alkalom, nem csak ahhoz, hogy megköszönjük ezt az előadást, amelyet a bizottság képviselője rajta Rüte úr adott, hanem ez egy jó alkalom ahhoz is, hogy további részleteket megismerjünk erről az egész közös európai vízumpolitikáról, amelyet ugye meg kell törtenünk tartalommal. Nem pusztán arra, arra van szükség, hogy megállapításokat tegyünk. Először is utaltunk a felfüggesztési záradékra és a viszonosságra. Úgy tűnik, hogy ezek szinonimák, holott nem azok. A viszonossági záradék és a felfüggesztési záradék nem egyenértékűek, úgyhogy szeretném tudni, hogy a felfüggesztési záradékot alkalmazták-e a gyakorlatban? Milyen tapasztalatokat szereztünk ennek alkalmazása során, és megsértették-e a viszonosság elvét. Ami a nemzetközi joggal kapcsolatos fejleményeket illeti, mert ugye ez idézi elő a vízumentességi megállapodásokat bizonyos értelemben. Ugye ön is említette, hogy vannak technikai aspektusok, a, amikor az Európai Unió harmadik felekkel megállapodásokról tárgyal a vízumpolitika, a közös vízumpolitika témájában. Ennek ugye vannak politikai vonatkozása is. Szeretném tudni, hogy Fehér Oroszországgal kapcsolatosan előfordult egy ilyesmi, említette Örményországot és más országokat, amelyek amelyek nem felelnek meg az Európai Unió struktúrájának, de tagjai az Európa Tanácsnak, ami Oroszország esetében jó politikai okokból, alapos politikai okokból ugye nem mondható el. Tehát szeretném tudni, hogy vannak-e ilyen politikai vonatkozásai ezen megállapodásoknak, és ahogyan Diaz de Mera úr is azt megjegyezte, szerettem volna kitérni Kolumbia és Peru esetére. Részletes értékelésre van ugye szükség. Tegnap a kolumbiai elnök az AFET bizottságban járt, és tett egy nagyon explicit nyilatkozatot azzal az előrelépések kapcsolatban, amely Peru és Kolumbia esetében megtörtént. A vízummentesség nagyon komoly várakozást váltott ki, tehát fontos volna ezt is megtudnunk. Köszönöm szépen. Verzsia asszony. Oui, merci, euh, monsieur. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. <coughs> Cohérente, je dirais, sur, euh, sur les différents nagyon-nagyon euh, következetes és kiválóan összeszedett bemutatót hallhattunk. Nem olvastam el az különböző dokumentumokat, nem olyan túl régen kaptam ezeket meg, úgyhogy nem volt időm részletében megismerni ezeket. Tunéziában jártam, nem régiben tértem vissza, úgyhogy erre még nem volt időm, de hogyha megnézzük a megvalósítással kapcsolatos jelentést, nos, úgy látom, hogy ez főleg Bulgáriára és Romániára vonatkozik. És egy kicsit az a benyomásom, és örülnék, hogyha ezt vagy megerősítené, vagy ö, ö, falszifikálná, hogy Bulgáriával és ö, Romániával kapcsolatban itt még mindig egy kis vonakodás van azzal kapcsolatban, hogy ezt a határt megnyissuk, illetve hogy bevegyük Schengenbe a két országot. Itt nagyon sok kérdés felmerül. Aztán ön említette a vízumpolitika kérdését, ami engem nagyon is érdekel a szomszédsági politikával kapcsolatban, és a mediterrán partnerséggel kapcsolatban. Én erre igent mondanék természetesen, de hogy elolvassuk az anyagot, hát én ezen gyorsan átfutottam. Nos, az a véleményem, vagy ez a benyomásom, hogy elég messze vagyunk még a partnerségtől, nagyon egyoldalúan látjuk ezeket a dolgokat. Látjuk, hogy a harmadik országokra milyen terhek ö, ö, rakódnak, de nem igazán látjuk azt, hogy milyen ö, előnyök származnak ebből. Nézzük például Marokkó esetében. Hogyha Törökországgal kapcsolatos anyagot elolvassuk, kicsit hasonló a helyzet. Donc dans tous les accords de partenariat, normalement, il y a du donnant-donnant. Nos, összességében, hát mégiscsak meglepő ez a szomszédság politikai kapcsolattal kap, kapcsolatban, ami a visszafogadást illeti, nem igazán látjuk, hogy a harmadik országok mit nyernek a mobilitásból. Hogyha megnézzük a mobilitással kapcsolatos kérdést, megnézzük, hogy a tunéziaiak például ebből mit nyerhetnek, de azt hiszem, hogy elég messze vagyunk még attól, hogy megadjuk ezeknek az országoknak azt, amire szükségük lehetne, lenne. Ugye az arab tavasz szon átmentek ezek az országok, és egyes országokban ez valódi átalakuláshoz vezethet. Úgyhogy itt nagyon oda kell figyelnünk, és nagyon résen kell lennünk, a, főleg ami a fiatal tunéziaiakat illeti, sokat tehetünk annak érdekében, hogy mind a két oldalon kölcsönös megértés alakuljon ki. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Verzsia asszony. Gabriel úr, Gabriel asszony, aki társjelentéstevője az egyik idevágó témának még nincs itt, hamarosan meg fog érkezni. Most nincs itt, de reméljük, hogy hamarosan megérkezik, és akkor megadjuk neki a szót. Egy kicsit visszaélek az elnöki pozíciómmal, és szeretnék én is feltenni egy kérdést. Ma délelőtt volt egy vita már, és hogyha ez most itt nem releváns, amit felvetek, akkor nyugodtan utasítson rendre, de többen tettek fel kérdést a mediterrán térséggel kapcsolatban a humanitárius vízumokról. Gondolkodtak-e ezen? milyen paraméterei lehetnek ennek, milyen következményei lehetnek ennek. Ez tudom, hogy nincsen közvetlen összefüggésben a jelentéstevők témáival, de talán, hogyha a válaszaiban erre is ki tudna térni, ez nagyon jó lenne. Hogyha ez most nem vág ide, akkor esetleg egy másik alkalommal. Kérem, hogy most válaszoljon. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki még szeretne kérdést föltenni. Úgy látom, hogy nincs, akkor tessék, megadom a szót főigazgatónak. Köszönöm szépen. Elnézést, elnézést. Úgy látszik, hogy Sógor, Sógor úr szeretne hozzászólni. Igen, elnézést. Uh, elnézést, egy másik ülésen voltam, Nos, én Romániából érkezem, úgyhogy nem csak Romániára, de Bulgáriára, Horvátországra és Ciprusra is vonatkozik a kérdésem. Múlt hónapban elfogadtunk egy anyagot, olyan országokra vonatkozóan, amelyekre még nem vonatkozik a vízum elvárás, ez a jelentés elfogadta ezt a státuszt, de eh, nem javasolt semmilyen intézkedést olyan országokkal szemben, amelyek nem ismerik el ezt a státuszt, mint például eh, az Egyesült Államok, Ausztrália. Tessék, most megadom a szót a igazgatónak. Köszönöm szépen. Megpróbálom megválaszolni ezeket a kérdéseket, vagy legalábbis amennyit csak lehet és remélem, hogy kielégítőek lesznek a válaszaim. Először is Diaz de Mera úrnak köszönöm kedves szavait, amelyben egy kicsit az Európai Bizottság elleni kritika is megbújt. Mm, ami az Európai Bíróság álláspontjával szembeni eh, állásfoglalásunkat illeti. Na most mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Inkább a elvi vita volt ez, amire sor került, és eh, sajnálom, hogy eh, hogy ami ezt a rendeletet illeti, ez inkább a, a végrehajtáson alapuló jogi aktusokra és a delegált jogi aktusokra koncentráló vitává vált. Ez kicsit sajnálatos, de persze erre szükség van, de nem mindenképpen itt. Világossá szeretném tenni, hogy inkább itt elvi megfontolásokról van szó, és ezen a jogi aktusok használatáról, kihaknázásáról, és inkább ez vezetett minket a bírósághoz való forduláshoz, nem maga az érdemi kérdés. Az én tapasztalatom, és én például az Európai Parlament oldalán álltam teljesen más területen, amikor az Európai Parlament és az Európai eh, Bíróság a tanácssal eh, szemben eh, lépett fel bizonyos konkrét jogi alappal kapcsolatban. Nekem az a tapasztalatom a bírósággal kapcsolatban, hogy gyakran nagyon bölcsek az ítéleteikben, az ítélethozatalban. Vagy azt mondják, hogy az Európai Bizottságnak nincs igaza, akkor ezt csak végre kell hajtani, a jogszabályt úgy, ahogy ez van, vagy azt mondják, hogy az Európai Bizottságnak igaza van, és akkor pedig hagynak nekünk időt, hagynak időt arra, hogy megváltoztassuk a jogszabályt, hogy az Európai Bíróság interpretációjához közelítsük, és így sikerül a helyzetet kezelni. Az én válaszom önnek tehát az, hogy nem hiszem, nyilván az új bizottsággal együtt meg kell vizsgálni ezt a kérdést, de abban biztosíthat, arról biztosíthatom önt, hogy együtt biztos, hogy megoldást találunk, mi is lesz az ítéletben. És ahogy a bevezetőmben mondtam, végre kívánjuk hajtani azt, ami eldöntésre került, addig, amíg az ítélet közétételre nem kerül. Ezt szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban, ami a kritikáját illeti, és biztosíthatom arról, hogy amit Perút és Kolumbiát illeti, nyilván folytatjuk a bilaterális egyeztetéseket annak érdekében, hogy előkészítsük a tárgyalásokat a tárgyalási mandátum értelmében. Annak érdekében, hogy amikor már meg lesz a tárgyalási mandátum, a tárgyalások szökkenőmentesen, gyorsan lefolyhassanak, és a harmadik országok tisztában legyenek azzal, hogy mit várunk tőlük, vagy mire számíthatnak a tárgyalások során. Azt hiszem, hogy ez eddig jó és bevált gyakorlat volt. Ami López Aguilar úr kérdését illeti közös vízumpolitika, nos, hát én is tanulok, éppen még tanulom a dolgokat. Ha jól tudom, eddig még nem használták ki a felfüggesztési mechanizmust. Ha jól tudom, tagállamok kérték ezt, hogyha például törvénytelen bevándorlásra kerülne sor, vagy biztonsági megfontolások merülnének fel, akkor nekünk, hozzánk, kellene fordul, hozzánk kellene fordulniuk és kérni a felfüggesztést, ez eddig még nem történt meg. Most olyan helyzetben vagyunk, hogy meg kell felelnünk a kölcsönösség mechanizmusának a rendeletben, és bizonyos értelemben Sógor úr kérdését is meg tudom válaszolni ezzel együtt. Ami a kölcsönösséget illeti, a kölcsönösségi mechanizmust illeti, lehet, hogy kijavítanak, de azt hiszem, hogy másfél vagy két évünk van arra, hogy megvizsgáljuk a helyzetet, és vagy beszámoljunk erről, és megpróbáljuk megváltoztatni ezt, vagy javasoljuk a vízum felfüggesztés, vagy a vízummentesség felfüggesztését olyan országok esetében, amelyekben a kölcsönösség mentesség elve érvényesül. Jelen pillanatban egyetlen tagállam eh, sem kérte tőlünk azt, hogy a felfüggesztést eh, indítsuk be. Most sokkal inkább arról van szó, hogy ezt a párbeszédet igyekszünk eh, előrevinni a harmadik országokkal, hogy jobban megértsük egymás kölcsönösen jobban megértsük az elvárásokat is. Most Verzsé asszonynak is mondom, hogy Bulgária, Románia, Ciprus, Lengyelország és Horvátország azok az országok, amelyeket érint ez a kérdés. A harmadik országoknak saját jogi eh, elvárásaik, illetve elvárásaik vannak, ami a vízummentességet illeti. És ez lehetővé teszi az, hogy egyes hogy a tagállamok megértsék, hogy milyen nehézségekről van szó. A e, nehézségek a következők. Vannak olyan személyek, akik vízummal érkeznek, és a vízum lejárta után is az ország területén maradnak, ami a saját, a saját hazai törvényhozókat illeti, ott eléggé szigorúak a szabályok arra vonatkozóan, hogyha egy bizonyos országból ott tartózkodó személyek x százalékanak lejár a vízuma, és még mindig az ország területén marad, akkor nem lehet vízummentességet alkalmazni az érintett országgal szemben. Tehát konkrét részletes elemzésre van itt szükség, hogy lássuk, hogy a vízummal rendelkezők betartják-e a, betartják-e a szabályokat és a vízum hatáját. Itt felmerül a kérdés minden országban, hogy mennyiben vállalnak kockázatot, és mennyiben mondanak le a vízumról. Én értem az aggodalmakat, amelyeket megfogalmazott Verzsé asszony, de itt nagyon-nagyon konkrét viták folynak. Ami a mediterrán térséget illeti, nos ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy ez még egy szélesebb dimenziót vet fel, ami a vízum liberalizációt, vízum könnyítést illeti, ez felveti a visszafogadási egyezmények kérdését is. Törökországgal nagy, siker, nagy sikert könyvelhetünk el. Törökország ratifikálta a visszafogadási egyezményt. Most hol, hogy állunk, hol állunk, ami a vízum liberalizációt illeti? Nos, itt született egy jelentés, amelyet a török hatóságok nagyon pozitívan fogadtak. Nehezebb a helyzet a Marokkóval, ez igaz, és hát ki kell várnunk, hogy mire jutunk Tunéziával. És igazat adok önnek abban is, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy hogy állunk a vízumkérdések tárgyalásában, a visszafogadási tárgyalásokkal, de összességében egy általánosabb politikát kell megvizsgálni, általánosabban kell megvizsgálni a kérdést, és megnézni azt, hogy a tagállamok látják-e értelmét ezeknek a tárgyalásoknak. Mogherini asszonyal és a külkapcsolatokkal kapcsol- külkapcsolatok témájában, <clears throat> mm, illetve külkapcsolatok és bevándorlás témájában lesznek egyeztetéseink. Talán két biztos is meg lehetne hívni egy ilyen közös eszmecserére, de persze nem akarok itt ötleteket adni. Ami a humanitárius vízumot illeti, itt ez egy kicsit más. Ugye a Schengeni vízum, ez 90 napra vonatkozik, 90 napig érvényes. Itt most olyan vízumokról beszélünk, amelyeket tagállamok bocsátanak, bocsátanak ki, a hosszabb távú tartózkodásra jogosítanak. Az elkövetkezendő két hétben egy nagy konferenciát szervezünk, a visszatelepítés és relokáció témájában. fel kell gyorsítanunk a tárgyalásokat, illetve a helyzet elemzését, ami a menekültek helyzetét illeti Libanon, Törökország, Szíria, afrikai országok esetében. És itt nyilván tagállamokkal is sokkal egyértelműbb tárgyalásokat kell folytatni a, tehát a visszatelepítés, a humanitárius segítségnyújtás, a hosszabb távú letelepítés, visszatelepítés kérdése. Egyre romlik a helyzet, amivel mostanában szembenézünk a mediterrán térségben. <clears throat> Köszönöm szépen, ez tényleg sokat, sok új információt szolgáltatott, és szép lassan visszatérünk a napirendre, majd defelőtt Gabriel asszony itt van nem érkezett meg, a, a vitára nem tudott részt venni, de hát tudjuk, hogy nem tudott korábban jönni. Kíván-e reagálni, vagy kérdést feltenni? Rövid hozzászólása van lehetőség. Van időnk, azt mondja a titkárság, de sosem mondom ki szívesen hangosan ezt, de sosincs időnk, ugye? Hogyha ezt így mondjuk. Nincs időnk, nincs időnk, de azért hol szólhat egy néhány szót röviden, mint előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy nem voltam itt. Az elején, amikor a bizottság részéről beszámolt a főigazgató úr. Nos, ez az anyag a vízum kivételekről szóló anyagot említeném Kolumbiával és Perúval kapcsolatban. Nos, itt voltak bizonyos javulások, melyek konkrétan nagyon fontos aspektusokat érintettek. A bizalom erősödik a két fél között, a, a a gazdasági előnyök pozitív mérleget mutatnak, a biztonsági helyzetre, tehát nem veszélyezteti ez a liberalizáció, tehát összességében pozitív a mérleg. Mégis szeretnék föltenni néhány kérdést. Az egyik a biometrikus ada, ö, útlevelek. Ön azt mondta, hogy az útlevelek biztonsága elegendő, megfelelő. A két ország útlevelei megfelelnek a ki, az elvárásoknak. Nos, mi a helyzet? Ez 2014 elején mondta, most mi a helyzet? Sikerült-e? Mi a helyzet a közbeszerzéssel? Sikerült-e ezt kiírni, vagy ez megoldani. A második kérdés az emberi jogok kérdése. Igen, ez is egy központi kérdés a parlament számára. A jelentésben azt hangzik el, hogy az emberi jogok, illetve a szabad, az alapszabadságok jobb védelemben részesülnek most, mint korábban ezekben az országokban, de persze tudjuk, hogy még mindig hiányoznak bizonyos garanciák, főleg a Perúval kapcsolatos jelentésben az szerepel, hogy a kormány elfogadott egy tervet, tervet ami 2014-2017-re vonatkozik, mi lesz 2016 után, és ezek a garanciák mire vonatkoznak, amelyekről szól a jelentés is. A harmadik kérdés a kábítószerkereskedelem. A két jelentés egyetért abban, hogy a szervezett bűnügyi csapatok, bandák még mindig nagyon nagy problémát jelentenek az Európai Unió számára, főleg a kereskedelem területén, és a vízum liberalizáció a kábítószer útjának könnyű, meg, útjának elterjedését teszi lehetővé, vagy könnyebbé válását teszi lehetővé. Az Európai Bizottságnak van egy pontos információra, információja azzal kapcsolatban, hogy ez a két ország milyen stratégiát alkalmaz ezen a területen illetve az emberkereskedelem. A vízum liberalizáció oda is vezethet, hogy többen esnek emberkereskedelem áldozatául, legyen szó munkaerőkereskedelemről vagy szexuális kizsákmányolásról. Mit kíván ez a két ország elfogadni annak érdekében, hogy ellenébe hasson ennek a két, ezeknek a jelenségeknek? Az utolsó kérdés a visszafogadással kapcsolatban, annak érdekében, hogy a a szabálytalan vagy törvénytelen helyzetben lévők törvénytelenül bevándoroltak száma ne növekedjen. Itt mit kívánnak, elé, mit kívánnak tenni, milyen intézkedéseket bevezetni, mely következő lépéseket tervez az Európai Bizottság ez a listám. Még egyszer szeretnék gratulálni az Európa Bizottságnak ehhez a jelentéshez. Egyes aspektusok még mindig homályosak, de és nekünk konkrét intézkedésekre lenne szükségünk. Még egyszer hadd erősítsem meg, hogy igen mondok a vízum, tehát a kivételes intézkedésekre Perúval és Kolumbiával, de ezeket a kérdéseket még mindig tisztázni kell. Köszönöm. Thank you, Gabriel. Thank you very much. Köszönöm szépen, Gabriel asszony, és parancsoljon. Köszönöm szépen, Gabriel asszony. Ha megengedik, azzal kezdeném, hogy Kolumbia-Peru jelentést részleteiben szeretném megvitatni önökkel, talán egy másik ülésen. Ma inkább általános vitát folytatunk, ha jól értettem, és hogyha lehetőség nyílik rá, akkor talán kitérhetünk ezekre a konkrét elemekre, amelyeket ön felvetett. Én és a szolgálat nyilván rendelkezésre állnak részletesebb információval és általánosságban. Annyit tudok mondani, hogy az öt ponttal kapcsolatban az üzenet Nos, a biometrikus útlevelek kapcsolatban ezek adottak. Nem tudom elmondani, hogy a folyamat beindult-e már, és amennyiben sikerül megkezdeni a tárgyalásokat, verifikálni fogjuk, hogy teljesülnek-e a feltételek, amelyek a két országgal kapcsolatos vízum liberalizációhoz vezethetnek. Ugyanez érvényes az emberi jogok kérdését, kérdésére is. ...2014-2016-os stratégiai tervről beszélt ön, még ami a többi vízumliberalizációs egyezményt is eh, illeti, hát ugye meg kell vizsgálnunk, mielőtt ilyen egyezmények aláírására kerül sor, hogy mi a helyzet az emberi jogokkal, és milyen eh, következményei lehetnek az egyezményeknek. Tehát eh, nagyon elővigyázatosnak kell lenni. A kábítószerkereskedelem, illetve az emberkereskedelem Juncker elnök egy bölcs döntést hozott, A belügyi főigazgatóság alá helyezte Juncker elnök a kábítószer elleni harcot, és ez azt hiszem, hogy egy bölcs döntés volt. Ugyanez érvényes az emberkereskedelemre. Itt is egyeztetnünk kell a kollégákkal, és megnézni azt, hogy milyen intézkedéseket kell hozni. Ami a visszafogadást illeti, ha jól emlékszem, az volt az elképzelés, hogy 2015-ben térünk erre ki, de ha megengedi, akkor majd külön válaszolnék erre a kérdésre. Köszönöm. Okay, you happy, Gabriel? Thank you. Jó, elégedett a válaszol, Gabriel asszony. Köszönöm szépen, Ritter úr, köszönöm szépen, hogy eljött, hogy eh, az, a Mauritius esetben tényleg eh, megnézzük, hogy mit tudunk tenni és várjuk a tájékoztatást az intézményektől. Az elején azt mondta, hogy ez egy, a vízum meglehetősen erős eszköz, és a nemzetközi megállapodásoknál informális eszközként is alkalmazható. Azt gondolom, hogy ez a parlamentnek egy fontos témája, hogy mi is lássuk, mit tudunk itt tenni, és egy sor ülésről hallottunk, és köszönöm szépen, hogy időt szánt ránk, és sok sikert kívánok a további ülésekhez, és várjuk, hogy menjen részt. Köszönöm szépen. Láthatják, hogy a váltás következik a napirendünk szerint, de idővel jól állunk. Ez egy jó dolog végül is, egy rövid szünet 4.30-ig áll rendelkezésükre, amikor meghallgatás lesz a belső belbiztonsági ügyekben. Kérem, hogy 25-re, 4.25-re jöjjenek vissza. Two, two. shown

Um, Kedves kollégák, kezdjük meg a munkát. Köszönöm szépen, hogy újra visszajöttek, méghozzá időben. Ma délután egy eszmecserére kerül sor a terrorizmus témájában. Szerintem inkább antiterrorizmusnak, terrorizmus elleni harcról kéne beszélnünk egy jelentés bemutatásáról van szó, amelyet megkaptak önök is. Azt hiszem egy nagyon érdekes momentumról, pillanatról van szó. Ez egyfajta orientált, orientáló vita, és ez tartozik ide a mandátumunkhoz. Egy sor ötletünk van, szándékunk van, elképzelésünk van a stratégiákról, a belbiztonsági stratégiáról. Azt hiszem, hogy ez meglehetősen széles kört fog át a jogalkotói és a nem jogalkotói területen. Amit ma meg tudunk tenni az az, hogy egy sor embert meghívunk az új stratégiáról tárgyalni, akik érintve vannak ebben, ez egy inkább informális vita kíván lenni, és tájékoztatni kívánjuk az új képviselőket, sok az új képviselő, és hát szeretnénk, hogy lássák a legfontosabb szakértőket ezen a területen és szeretnénk részt venni a jogalkotói területen, feladatunk is, hogy részt a jogalkotói területen a vízumügyekben. Tehát, mint mondtam, ez egy első orientációs vita, ezért szántunk rá kellő időt. Úgy gondolom, hogy marad idő kérdésekre, hozzászólásokra is, hiszen kellő időt szántunk erre a témára. Kezdjük is mindjárt az első ügyben, hogyan milyen holisztikus átfogó megközelítést alkalmazhatunk a terrorizmus ügyében. Valamennyien ismerik Kerkhoff úr, az EU terrorizmus ellenes koordinátora, de szeretném bemutatni a többi a pulpitoson helyettefoglaló embernek Wainwright az Europoltól, Konzings úr az Eurojust-től, Marina Kiur az Európai külügyi szolgálat képviseletében Gázerano úr, az terrorizmus munkacsoport elnöke itt az EU-ban, illetve Szorika úr a belügyi főigazgatóság képviseletében a belbiztonsági igazgató, valamennyi kolléga, bocsánat, különböző időt kapnak, döntsék el, hogy mennyi időt szánnak, mennyit szeretnének önök egy-egy eladásra, azt gondolom. Én annyit tudok mondani, hogy érdekes az, hogyha kérdéseket tudom feltenni és válaszolnak. Most Kerkhoff úrnak adom meg a, egy 15 percre a szót, és természetesen várjuk, hogy később a vitában reagáljanak a kijelentésekre, kérdésekre. Nos, Kerkhoff úr, tartsa meg előadását. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! Három különböző aspektust szeretnék érinteni az Európai Unió reagálását, és távirati stílusban megemlítenék bizonyos kihívásokat is, ami a fenyegetéseket illeti az al kapcsolatban. Az Al-Qaeda magja szét, feltöredezett, széttöredezett az elmúlt években tapasztaltuk azt, hogy különböző csoportosulások jöttek létre az arab félszigeten, Jabataluza, a Sahel térségében is, Al-Jabab, Afrika szarvának térségében, Abban Magdi, Asal Shahia, Marokkótól Jemenig a Boko Haram, és um, ez csak egy példaértékű felsorolás lenne. Másodszorban pedig jelentős mértékben növekedett a külföldi harcosok száma. Ezzel a jelenséggel már a múltban is találkoztunk Afganisztán, Szomália, Jemen esetében, tehát de ilyen mértékben sohasem szembesültünk ezzel. Én személy szerint úgy értékelem ezt, hogy valószínűleg több mint 3000 európai csatlakozott ezen mozgalmakhoz. Hogy ennek mi az oka? Valószínűleg az, hogy Törökországon keresztül Irakba és Szíriába jutnak az emberek, nem drága oda elutazni. Az internet szerepe is fontos, amire majd később ki is térnék, és van, aki még arra is utal, hogy Aleppo külvárosa sokkal közelebb áll az emberekhez, mint Mali vagy Afganisztán északi térségei. Az emberek, akik az európai nagyvárosok külvárosaiban élnek, jobban ismerik ezt a térséget. Hogy ez miért aggályos, azt hiszem mindannyian egyetérthetünk ebben. a dzsihadistákat kiképezik arra, hogy a robbanószereket és a fegyvereket felhasználják, agymosáson meznek, mennek keresztül a szalafista ideológusok által, és az arab világban egyfajta hálózathoz csatlakoznak, és ami még inkább aggasztó az az, hogy az erőszakkal szembeni tűrés határuk sokkal magasabb és ami szintén említésre méltó, az az, hogy a Daesh vagy az ISIL új terrorista szervezet létrejött. Sohasem volt korábban egy olyan terrorista szervezet, amelyet ugye a CIA vezetője John Bannon is említette, ha több mint 30 ezer fegyveres a tagja. A Irak és Szíria államának jelentős területeit uralják, a zsarolás, a szervezett bűnözés, a túlzgyűjtés által óriási bevételekre tesznek szert, és rendkívül erőszakosan lépnek fel. Nagyon röviden megemlítenék még öt tényezőt, ami szerintem jelzi, hogy milyen komoly fenyegetéssel állunk szemben. Az egyik a Szíria és Irak elleni katonai támadásra vezethető vissza. Ez Európában retorziót eredményezhet, vagy Európában, vagy a külföldi európai érdekeltségek iránt. Láthattuk már az ilyen megtorló fellépéseket, amikor Hervé Gozsélé francia állampolgárt megölték Nigériában, és a szervezet egyértelműen jelezte, hogy megtorló intézkedéseket fog alkalmazni. Továbbá kérdés, hogy a katonai fellépés, a katonai beavatkozás Európából és a világ egyéb részeiből vonza-e a harcosokat és ezen külföldi polgárok, akik Szíriába mennek, kérdés, hogy hazamennek-e majd, és ennek lehet egy további következménye is, ugyanis ha nem vagyunk elég óvatosak abban a tekintetben, hogy hogyan fogalmazzuk meg a célkitűzéseinket, ez radikalizálhatja az ellenzéket, ugyanis sokan csatlakoznak az iszlám államhoz. Ha nem támogatjuk őket, akkor a legszélsőségesebb csoportokhoz fognak csatlakozni, így úgynevezett járulékos károkat is okozhatnak, másodszorban pedig, ha nem fogalmazunk elég egyértelműen az a kapcsolatban, hogy mi a célunk, ez ugye Assad eltávolítása. A terrorizmus helyzete is változott. Nincs két szervezet, az Al-Qaeda és a Daesh között a versengés, Azahil és Abu Bakr között, hanem a nemzetközi dzsihadizmus irányításáért folyik a versengés. Láttuk, hogy különböző csoportok csatlakoznak az iszlám államhoz, és ott hagyják az al ugyanis az iszlám állam az, amely fellendülőben van. Láthattuk ezt különböző országokban, a TTP Pakisztánban, és egyéb jelenségek is, mint például a Boko Haram, amely egyfajta emirátus vagy kalifátus létrehozására törekszik Észak-Nigériában. Szírián belül ebből, erről tájékozódhattak a médiából is. Az al van egyfajta kirendeltsége a Jabhat Nusra, a Koraszám csoport, ahová Afganisztánból csatlakoznak és Pakisztánból a harcosok, akik nagy tapasztalatra tettek már szert. A a jemeni szakértők is, a robbanás, robbanó szerekkel bánni tudó szakértők is csatlakoznak a szervezethez. Gyakran érvényes európai utazó okmányokkal rendelkeznek, és ezért bejárják a nyugati világot is. És a harmadik tényező, amelyen nem tudok részletesen kifejteni, az az, hogy a kudarcot vallott államok világszerte megkönnyítik ezen fejlemények fokozódását. Ez elmondható például Líbia esetében. Van további két tényező, amely, amelyet érdemes megvitatni, az az, hogy a biztonsági szervezetek gyengülnek az arab országokban az arab tavasz fejleményeit követően, ezek um, a biztonsági apparátus uh, részét képezték korábban, az ő kezükben voltak az elnyomás fegyverei, de nem sikerült őket uh, kellő hatékonysággal átalakítani, úgyhogy tisztában, uh, ta, tiszteletben tartanák az emberi jogokat. Ez egy komoly kihívást jelent. A szuniták és a síták között is komoly feszültség húzódik meg, és egyre jelentősebb a versengés Irán és Szaudarábia között is. Ebben a kontextusban kérdés, hogy mit tettünk az elmúlt két évben. Nagyon sok munka folyt külső és belső szinten egyaránt, ezeket szeretném gyorsan átfutni. Ami az Európai Uniót illeti, a 28 tagállam és a, azon belül az a kilenc tagállam, amelyet leginkább érint a külföldi harcosok helyzete. Ők kezdeményeztek lépéseket, az Európai Tanács is támogatta, hogy felgyorsuljanak ezek a lépések. Az ENSZ biztonsági tanácsa pedig New Yorkban két nagyon fontos határozatot a 2170-es és a 2178-as határozatot fogadta el a közelmúltban. 2013 májusában a Bel és Igazságügyi Tanács egyfajta stratégiát fogadott el, hogy kezelje ezt a, ezt a problémát. 22 különböző intézkedést javasoltunk a bizottsággal és a külügyi szolgálattal együtt, 5 különböző tengely mentén. Hogy jobban megértsük a jelenséget, meg kell értsük, hogy kik azok, akik Szíriába és Irakba utaznak, milyen módusz operandit követnek, milyen motiváció veszi őket rá, hogy oda utazzanak. Meg kell akadályozni őket, hogy elutazzanak Európából és csatlakozzanak a terrorista szervezetekhez. A harmadik fellépés az az, hogy felderítsük a gyanús személyeket, akik ezen országokba kívánnak utazni. Továbbá mi történik azokkal, akik ott töltöttek el egy időt, és azután visszajönnek Európába, és hogyan tudjuk a büntetőjogi fellépést felgyorsítani. Szeretnék rávilágítani néhány olyan intézkedésre, amelyet az elmúlt másfél évben meghoztunk. Ami az első pontot illeti, hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy fiatal európaiak a szíriai és iraki dzsihádhoz csatlakozzanak. Valószínűleg ez a legbonyolultabb kérdés, az egyik legbonyolultabb kérdés, ugyanis meg kell értsük a radikalizáció folyamatát, azon okokat, amelyek miatt az emberek úgy érzik, késztetést éreznek arra, hogy Irakba vagy Szíriába utazzanak, és megfelelő választ kell kidolgoznunk. Az Európai Bizottság körülbelül egy évvel ezelőtt egy szakértő csoportot hozott létre, a radikalizációval kapcsolatos hálózatot, és ők behatóan foglalkoztak ezzel a jelenséggel, megpróbáltak rámutatni a bevált gyakorlatokra, és ezeket próbáljuk a tagállamokban terjeszteni. Nagyon nagy hangsúlyt kell helyezni a helyi szinten folyó munkára, a szociális dolgozók képzésére, a helyi rendőri szervek, a egyéb intézményekben dolgozókat, hogy felfigyeljenek a radikalizáció első jeleire. Helyi szinten is kell választ adni, programokat kell kidolgozni, stratégiai kommunikációt, és erre szeretnék majd később még áttérni. A nagy internet platformokra is hangsúlyt kell helyezni, ugyanis valószínűleg a Twitter ebben a szempontból nagyon jelentős, a, a fő szereplőket is be kell vonnunk, hogy gyorsabban és hatékonyabban távolítsák el az internetről az illegális tartalmakat és a dzsihaddal kapcsolatos interneten megjelenő üzeneteket. Továbbá, ami amit megvitattak ezen bizottságok, az az, hogy hogyan tudjuk jobban felderíteni a gyanús utazókat, hogyan tudjuk felkutatni őket. Nincsenek most a kezemben az adatok, de néhány egy ideje a külföldi harcosnak készülő személyek 60%-át tudták beazonosítani, azon személyekre gondolunk, akik Irakba vagy Szíriában utaznak, Szíriába utaznak, a Facebookon gyakran posztolnak, elég narcisztikus személyek, gyakran fényképeket helyeznek el a Facebookon saját magukról, egy kalasnyikóval a kezükben. Hogyan tudjuk tehát felkutatni őket? A hírszerző szolgálatok és a rendőri szervek számára fontos mozgósítani a létező eszközöket, mint a Schengen információs rendszert, ellenőrizni a külső határokat az Europol és az Interpol bevonásával. Amit nem tudunk, amit, amikor nem tudják beazonosítani a hírszerző szolgálatok azt, hogy milyen szándékkal utazik valaki, akkor fontos az utazási adatbázisra visszanyúlni. Ezen kérdések mentén folyt a vita a tanácsban, és a bizottság is foglalkozott ezen kérdésekkel, hogy optimizáljuk a különböző eszközöket és mechanizmusokat. A Schengen információs rendszer a bizottság dolgozik ennek a fejlesztésén a tagállamokkal együtt, annak érdekében, hogy javítsuk a Schengen információs rendszerbe kerülő adatokat, azt, hogy a rendvédelmi szervek kihasználják a Schengen információs rendszerben rejlő lehetőségeket, az információt, hogy amikor a külső határokon vagy a Schengeni térségen belül ellenőrzésekre kerül sor, akkor könnyebben tudható legyen, hogy valaki kapcsolódik-e Szíriához vagy Irakhoz. A miniszterek október elején megvitatták azt is, hogy hogyan lehet javítani a külső határokon az ellenőrzéseket. Arra kérték a bizottságot, hogy vizsgálja meg azt, hogy ki tudunk-e dolgozni közös mutatókat, és amennyiben szükséges, módosítsuk a Schengeni kézikönyvet, úgyhogy az ellenőrzéseket minden külső határon harmonizáltabb módon hajtsuk végre. Ellenőrizzük azt, hogy benne vannak-e az érintett személyek a rendszerben. A miniszterek úgy döntöttek, hogy szisztematikusabb ellenőrzéseket hajtanak végre az elektronikus úti okmányoknál. Egyelőre az ellenőrzések általában vizuálisak, a határellenőr megnézi az útlevelet, és megállapítja, hogy rendben van-e, de nem ellenőrzi, nem olvassa le a, az útlevelet, és nem ellenőrzi, hogy az adatbázisban az Interpol elveszett okmányokat tartalmazó adatbázisában szerepel-e az útlevél vagy személyigazolvány. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lépés, ez azonban nem kell, hogy túlzott ellenőrzéseket ellen, eredményezzen az útleveleken, hiszen mindenki ugye elektronikus útlevéllel rendelkezik, de ellenőrizni kell azt, leolvasni azt, hogy a, az úti okmány hamisította vagy sem. A visszatért emberek vonatkozásában a bevált gyakorlatokra helyezzük a hangsúlyt. Az igazságügyi válasz, amelyet nyilván majd Michel Hotzinks jobban ki fog fejteni, az az, hogy jobb fellépésre van szükség. Az ENSZ 2178-as határozata is azt követeli meg a tagállamoktól, hogy büntetőjogi választ adjunk erre a reakciókra, erre a jelenségre. Ez egy óriási kihívás ugyanis bizonyítékokat kell gyűjteni, ami ugyanakkor nehéz, hiszen nem vagyunk jelen sem Irakban, sem Szíriában, szemben az annak idején tapasztalt afganisztáni vagy iraki helyzettel. Úgyhogy ezért nehéz bizonyítékokat gyűjteni, ezért a tagállamok alternatív módszerekre vannak ráutalva, hogy reagáljanak erre a jelenségre. Van egy új megközelítés, amelyet a francia parlament fogadott el egy jogszabály formájában a közelmúltban. Meg lehet tiltani azt, hogy valaki távozzon az országból, amennyiben a hírszerző szolgálatok előinformációt gyűjtöttek össze róla vonatkozóan. Vissza lehet vonni az útlevelét. Hogy ezt miért mondom? Azért, mert nem kell bizonyítani azt, hogy valaki küzdött egy terrorista szervezet berkeiben, amit gyakran nehéz bizonyítani, hanem elég az, hogy az illető távozott az országból, miközben kiutazási tilalom volt életben vele szemben. Mivel lejárt az időm, nem szeretnék belemenni a külső aspektusokkal kapcsolatos részletekbe, pusztán rámutatnék arra, hogy a külügyi tanács a közelmúltban elfogadott egy stratégiát a a külföldi harcosokkal kapcsolatos jelenség külső aspektusairól, az Európai Külügyi Szolgálattól és az Európai Bizottságtól ez támogatást igényel. Támogatnunk kell a többi származási országot, itt ugye nem csak Európáról, hanem a nyugat-balkáni térségről, Észak-Afrikáról is szó van, onnan több ezren utaznak közel-keletre, ha megnézzük Tunéziát, onnan már 3000-en csatlakoztak a szíriai küzdelmekhez, és 9000 személyt tudtak feltartóztatni, de a Szíriát körülvevő országokból és az öbölmenti országokból is sokan utaznak a térségbe. Segíteni kell ezen országokat, hogy ők is hatékonyabban választ tudjanak adni, és támogatni kell a határkezelési projekteket, a megelőzési politikákat a térségben. De itt nem csak a külföldi harcosok jelentenek problémát, hanem azt is, hogy az iszlám állammal szemben hogyan lépjünk fel. A külügyi szolgálat megpróbál egy politikát, egy szakpolitikát kidolgozni Szíriára és Irakra vonatkozóan. Ezek kiegészítenék a katonai támadást, támogatást kell adni ugye politikai szinten az országnak, nagyon sok tennivaló vár ránk, hogy az új iraki kormányt is támogassuk, amely integrálóbb, mint korábban. Ugyanakkor szükség van további politikák kidolgozására, hogy a dzsihadistákat Irakban támogató koalíciót megtörjük. Itt ugye nem csak az iraki dzsihadistákról, hanem a szunita törzsekről is beszélünk. Őket ugyanis a korábbi kormányok politikája elidegenítette, és ugye Saddam Hussein hadseregében harcolókra is gondolok. Támogatni kell a szíriai hadsereget, Törökország ugye egy fontos tranzitország, Törökországon keresztül sokan utaznak Szíriába. Az öbölmenti országokat is támogatni kell, mert ideológiai támogatás gyakran, és pénz is az öbölmenti országokból érkezett. Pénzügyi szerepvállalás van tehát a prioritások között az ideológiai aspektusok is, és bizonyítékokat kell gyűjteni az emberiség ellenek vetett bűncselekményekről. Tehát belső és külső aspektusok is fontosak a tanács a közelmúltban. Azt hiszem, hogy nagyon sok eh, energiát eh, fektetett eh, abba, hogy szembeszálljunk a külföldi harcosok által képviselt problémával, de további lépések is szükségesek, hogy fellépjünk ezen hatalmas szervezetre szemben, és elnézést, hogy ilyen hosszúra sikeredett. ez egy új jellemvonást ismertünk meg, hogy ez egy politikusi jellemvonás tulajdonképpen, hogy nem reagál a felszólításra választott politikusok szoktak így tenni. Természetesen azért próbáltam leállítani magát, mert számosan kívánok hozzászólni. Most mindenki ne tartson beszédet. Itt nyilván egy sor kérdést fognak kapni. Nagyon dinamikus helyzetben vagyunk, nagyon sokat változik, és természetesen a PNR is szóba került ez ma és figyeltem is erre a témára, ez 16 hát képviselő akar kérdést feltenni, tehát nem lesz elég időnk, hogy túl mélyre menjünk a dolgokba, csak kérdéseket tegyenek fel. Természetesen nem ismeretlen a következő hozzászóló semmit a szakbizottság előtt többször jártott itt az Európol igazgó, igazgatójaként, valamennyi kolléga jól ismeri őt. Kérem megint csak őt. 10 perc, talán 11 perc, és a képviselők, mint mondtam, 15-en kívánnak hozzászólni. Hogyha ezt megfelelően meg tudjuk oldani, akkor később majd reagálhatnak. Kérem, hogy ne használjon fel túl sok időt, Rob. Velszi egyébként nem brit, tehát próbálja meg 10 perc alá szorítani a hozzászólását. Kérem, tartsa meg előadását, és egy, a PNR-re és egyéb dolgokra térjen ki talán már előjáróban, amit a kollégák kérdezne. Ha jól értem, Velsz nyelven kér 10 percet, ugye? Akkor ez 20 percet is jelentem, mert nagyon hosszú nyelv. Első alkalommal vagyok itt az új szakbizottság előtt. Sok sikert kívánok valamennyi újonnan választott képviselőnek. A fenyegetésekre szeretnék kitérni és reagálnék arra is, amit Jill mondott. Az Európolnál kellő információink vannak, mi figyelmel tudjuk kísérni a terrorista fenyegetést. Van egy éves jelentésünk, amit megkaptak egyébként. Erre hivatkozott már az elnök is. Természetesen új fejlemények vannak a terrorista vonalon. Az éves számokat az Európában a támadásokat illetően, a merényleteket illetően csökkenő számról számolhatok be idén, de azért nagyon fontos tudni azt is, hogy ez a csökkenő tendencia a SEPA Eh, szeparatista terrorizmus kisebb problémát jelent az EU-ban az, újabb, az utóbbi években. Zsíl rámutatott erre egyébként kiemelte. Aggasztó viszont az, hogy a fenyegetés, a vallási indítatású terrorizmus erősödött, és ismerik az iszlám államot, aztán itt Brüsszelben a támadás, aztán Kanadában is voltak támogatás, támadások, merényletek, egy, egyértelmű az utóbbi időben, azt látjuk, tehát ez a fajta terrorizmus egyre erőteljesebben van jelen, és az elmúlt években ezen a területen erősödést alapítunk meg itt vannak a külföldi harcosok, természetesen Zsili is említette, hogy itt különböző területeken vannak jelen. Itt Európában szinte a legnagyobb a terrorista fenyegetés az elmúlt tíz év során. Ez azzal is összefügg, hogy több néhány ezer ember elutazik Szíriába, Irakba, ezek radikali, radikális emberek, és különböző célokkal utaznak oda természetesen, de az IS nagyon erős lett, és ez bonyolítja a helyzetet számunkra, és igyekeznek az az interneten is toborozni radikalizált embereknek, és ez a fokozott aktivitás nem csak azzal függ össze, hogy visszautaznak Szíriába, hiszen gondoljunk csak a kanadai merényletre, ő sosem jár, az elkövető sose járt a közel-keleten, csak erre késztették, erre bátorították itt azt látjuk, hogy az internettel foglalkoznunk kell, mert nagyon sürgető problémát jelent a toborzás. Aztán a következő lépés, azt is látjuk, hogy ez a konkrét fenyegetés azt a szabadságot, békét zavarja, amit élvezünk az elmúlt években az interneten jelentkező fenyegetés, a szociális médián keresztül a fenyegetés rendkívül nagy, ez már szinte az utazás szabadságát sérti, hiszen több, sok ember utazik a Schengeni zónán belül, Schengeni nyilvezeten belül, és nagyon nagy munkát jelent ezeket a mozgásokat figyelemmel kísérni. Mint már elmondtam, ez egy rendkívül nehéz feladat, amit itt meg kell oldanunk. Minden szinten kell igyekeznünk reagálni és Zsill és mások is mondtak már, tehát a bűnüldözői szempontból három pontot szeretnék kiemelni, mit is kell tennünk. Az első, egyértelművé kell tenni, hogy erősítsük az együttműködést a magánszektor és az állami szektor között. Szükségünk van meg, megfelelő vállalatokra, és jobb együttműködésre van szükség, mint már említettem, és a szociális média egy komoly aggályt jelent ezen a területen. Itt van ez a Snowdeni környezet, amit ki kell emelnünk. Itt alapvetően nem akarnak együttműködni sokan a kormányjal,

Vannak kereskedelmi érdekek, amelyek például ar, arra készítik a, a magáncégeket, hogy nem működjenek egyet az állammal. Itt a Google, az Apple és mások is. Ők iga, gyakorlatilag még bűnüldözői parancs vagy esetén sem hajladok az együttműködése. Itt vannak aggasztó trendek, és semmiképpen sem bátorítóak az elmúlt, a következő időszakra. Mindenképpen erősíteni kell a, pénz, a magán és a, mm, az állami szféra együttműködés ezen a területen. Itt van a digitális agenda, mint téma, ezt is már ismerik valamennyien egyébként. Jövő héten visszajövök a szakbizottságokba, és kiber témákról szeretnék beszélni. A második pont a jogalkotói területen. Én azt kérem, hogy kiegyensúlyozott PNR jogot alkossanak. Itt ezzel foglalkoznunk kell, hiszen biztosítani kell Európán belül a szabad mozgást, másrészt viszont ezt kiaknázzák a terroristák is. A legfontosabb a jogalkotói oldalon szerintem az az, hogy ez a parlament és más EU intézmények nagyon jól működtek ezen a területen az elmúlt tíz évben hogy eh, erősítsék a bűnüldözői eh, területet, közös eh, nyomozói csoportokat hoztak létre, igyekeznek figyelemmel kísérni a terroristák finanszírozását, tehát itt az, az Eurojust és az Europol szerepe nyilvánvalóan erősítésre szorul világosá kell tenni a nemzeti szinten, hogy az ilyen jogalkotói lépésekből profitálnak tagállami szinten is, hiszen így tudunk ezekre és egyéb fenyegetések megfelelően radikálni. Vannak jó jelzések e-, ezen a területen, éppen az elmúlt években látjuk azt, hogy figyelemmel és nyomon követjük a terroristák finanszírozását 2014-re nézve 300 eh, ilyen kérés érkezett, hogy eh, az Egyesült Államoktól, ez egy tízszeres növekedés, hogy kövessük bizonyos finanszírozási mozgásokat, és eh, az Europol esetében azt gondolom, hogy ez még nem az a szint, amire szükség lenne. Egyébként vannak képességek az Európol szintjén bizonyos szolgáltatásokra, amiket rendelkezésre bocsátunk a tagállamok számára, és itt nagyon konkrét konkrét projektjeink vannak, például figyelemmel kísérjük, ki hovatkozik, és figyelemmel kísérjük, hogy ki hova utazik. Ami azt jelenti, hogy egy általános európai rálátást kapunk arra, hogy mit tudunk tenni. Meg kell nézni, még nem adtuk össze a, számokat európai szinten. Ha ezeket az adatokat használni tudjuk, ehhez viszont szükség van arra, hogy meg kell állapítani, melyek a legsürgetőbb fenyegetések. Nagyon sokan természetesen ártatlanok, és nem mindenki a hibás, aki oda utazik, és sikeres határokon átjúló műveletekre van szükség az Európa részéről egy új adhok task force-ot kívánunk létrehozni, amely segít a tagállamoknak reagálni erre a kihívásra. Éljenek a lehetőségekkel a tagállamok, mi szolgáltatásokat tudunk nyújtani, ehhez viszont megfelelő jogalkotásra is szükség van. 7 perc 50 másodperc, köszönöm szépen. Igen, nagyon fontos az önök munkája, ezzel tisztában vagyunk, és nyilvánvalóan egy sor kérdést kap majd. Most pedig Konix asszony az Eurojust elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Én belga vagyok, <clears throat> flamand, Úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy betartsam a hozzászólási időt, 10 percet kaptam. Tisztelt Hölgyeim és Uraim képviselők, libe tagok, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és megoszthatom önökkel azokat a felvetéseket, amelyek az elmúlt tíz évben születtek a Eurojuston belül. A terrorista fenyegetés valós fenyegetés, főleg ami a külföldi harcosokat illeti, az ő számuk növekszik, és ez egy valós és nagy fenyegetés. Olyan problémáról van itt szó, amely közös problémánk, ezért közösen kell megoldani. Ezért kérek közös megközelítést a témában. Ahogy Rob már említette, sok jó jogalkotási munka született már a, november, a szeptember 11-i támadások után kezdődött el ez a jogalkotási munka. Európának közös víziója van a terrorista szervezetekkel kapcsolatban, és 2004-ben a madridi bombázások során, 2005-ben a londoni támadások során az összefogás segített nekünk abban, hogy közösen lépjünk föl igazságszolgáltatási területen, és a koordinációs és kooperációs célkitűzéseket kövessük. 2005-ben született egy tanácsi döntés, amely szerint kijelölt nemzeti terrorizmus elleni koordinátorokra, illetve ügyészekre van szükségünk, és ez sok mindent megváltoztatott. Az esetjog megmutatta, hogy a legjobb gyakorlatokat is lehet másolni, és ezeket meg lehet osztani az érdekelt felekkel. 2006 óta az a Eurojust-ban az a nemzeti terrorizmus ellenes koordinátorok egyasztalhoz ülnek, és ez valóban aranybányája a jó gondolatoknak, ötleteknek, gyakorlatoknak. És a, a igazságszolgáltatási, bűnöldözési hozzájárulás nagyon fontos szerepet játszott, és ez a 28 terrorizmus ellenes koordinátor munkájának is köszönhető. 2008 óta a rendőrség és igazságszolgáltatási hatóságokat igyekszünk felvértezni az új feladatokra, a képzés, a toborzás kérdése például. És látjuk, hogy 2008 óta szépen lassan a nemzeti bűnöldözési és rendőrségi szervek használják ezeket az új gyakorlatokat. Mit tennénk ma, hogyha ezek a bűncselekmények meghatározása nem létezne? Látjuk, hogy nagyon jó beszámolókat kapunk. 26 tagállam már bevezette a tagállami jogalkotásba ezeket a gyakorlatokat, és csak kettő nem tette ezt meg. A nemzeti nézőpontok nagyon fontosak. Ezek a, ezeket a bűncselekmény meghatározásokat egyre gyakrabban használják nemzeti szinten, bűnüldözésben, joga, ítélethozatalban. A, kr- a bűnügyi magatartás, fellépés itt tehát abból a szempontból fontos szerepet játszik, hogy itt a passzív képzés nagyon fontos szerepet játszik, aztán a, az egyéni szereplőknek a toborzása hogyha meghallgatjuk az ENSZ felhívását, az ENSZ határozata, a 2178-as határozat, erre Zsill utalt, ez világos, azt szeretnék, hogyha minden, tagá- hogyha minden állam egy olyan rendszert alkalmazna, amely lehetővé teszi a terroristák utazásának megakadályozását. És ezért nagyon fontos, hogy a végig gondoljuk azt, hogy a jogi keret, amivel rendelkezünk, ez, ez eh, hatékony-e, eh, megfelelő-e, vagy egy közös nevezőn kellene -e gondolkodnunk, hogy eh, közösen tudjunk előbbre lép, előre lépni, hogy úgy határozzuk meg a bűnügyi, a bűncselekmények fogalmát, hogy ezzel az új jelenséggel szembe tudjanak nézni a tagállamok. A nemzeti korrespondensekkel való találkozón felmerült az is, hogy különböző országokban különbözőképpen néznek szembe ezekkel a problémával. A kilenc leginkább érintett országokban nemzeti szinten nagyon sok mechanizmus létezik, multidisziplináris megközelítés, administratív hatóságok fellépése, a radikalizáció elleni programok, a a hírszerzés és a rendőrség közötti e, e, együttműködés, illetve a bűnüldöző szervek e, részvétele. Ezek olyan példák, amelyeket tovább kellene fejleszteni további érintett országokban. Azt is látjuk, hogy egyes országokban arra koncentrálnak, hogy milyen sok fiatal hagyja el az országot. Nos, a fiatalok akár kiskorúak is, férfiak, nők, családok. Tehát, hogyha ezeket szembe, ezekkel szembenézünk, ezekkel a jelenségekkel. Először, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, a Eurojustban 100 külföldi harcossal néztünk szemben, most 700, aztán később 700-al, most már több mint 2000-en vannak. A probléma tehát növekedő tendenciát mutat, de nem látjuk bírósági ügyekben, vagy feljelentési ügyekben, hogy, hogy a bíróságoknak sikerülne kezelni ezt a kérdést. Egyes országok a visszatérőket meginterjúvolják, kikérdezik. Egyes országok monitorozzák, legtartóztatják a visszatérőket, vagy klasszifikálják őket, szerint, hogy kik az visszatérők, akik képzésben vettek részt, akik harcokban vettek részt, akik terrorista cselekményekben vettek részt, vagy terrorista cselekményeket készíthetnek elő. Tehát különböző szintű visszatérő csoportok vannak, és ezt a különböző országok különbözőképpen értékelik. Ami a bűnöldözési együttműködést illeti, hát nagyon nagy kihívások előtt állunk. Utaltak erre a kollégák, a bizonyíték gyűjtés az e-bizonyíték, tehát elektronikus bizonyíték, a WhatsApp, a Skype használata, a szociális hálók használata, ezekhez való hozzáférés, ezeknek felhasználható, felhasználhatósága, kérdés. Nagyon nehéz a jogállamiság minden szabályának megfelelően hozzáférni ezekhez és felhasználni ezeket. Mi az jogállamiság védelmezői vagyunk a Eurojustnál, úgyhogy nekünk ez biztosítani kell, hogy a bizonyítékokat a jogállamiságnak megfelelő, a jogállamiság törvényeinek megfelelően gyűjtik. Aztán, ami a vizsgálatokat, bűnügyi vizsgálatokat, nyomozást illeti, itt felmerült de különböző problémák, túlszedés, eltérítés, stb a súlyos bűncselekmények, terrorista cselekményeket szervezők közötti kapcsolatok kiderítése, felderítése, ezeknek a bizonya a kül- külföldi harcosokhoz. Nos, a Eurojust egy nagyon hát szofisztikált hálózattal működik. Itt figyelembe kísérjük az észak-afrikai, a Balkán útvonalakat, mm, cselekményeket, illetve a terrorista ellenes fellépéseket. Végül pedig azt szeretném még elmondani, hogy éppen véglegesítünk egy jelentést, jogszabályalkotási szükségletek, közös bűn, bűnügyi politika, bűnüldözési politika kérdései, és december elején vissza fogunk erre térni. Végül pedig szeretném hangsúlyozni fontosságát annak, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy közösen lépjünk fel ezzel a jelenséggel szemben. Nos, ami nagyon el kell kerülnünk, az a, a fragmentált fellépés, a teljes biztonságot kell garantálni, közösen kell fellépni ezen járvány ellen, hogyha nem lépünk föl időben, mint például a rákos betegséghez út, út, hasonlítanám ezt, hogyha nem lépünk föl időben, lehet, hogy már késő lesz. Nos, miután a Antwerpenben egy több mint 45 egy csoportosás 40 tagja elleni emblematikus pár, pernek a tanúi lehettünk. Nos, láthatjuk, hogy ez nagy előrelépés lehet, de, de nem biztos, hogy elég jó. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, hogy az elnök. A két utolsó hozzászólót arra kell kérnem, hogy próbáljanak 10 percen belül maradni, mert nagyon sokan szeretnének kérdezni, hozzászólni a képviselők közül, és szeretném megagadni a válaszokat is. Úgyhogy a következő hozzászólónk Marinaki asszony az EKS részéről tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Számomra is egy nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek az Európai Külügyi Szolgálat képviseletében. Mi is úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos a külső aspektusokat kiemelni, amikor a terrorizmus ellenes fellépésről beszélünk. Ugyanis gyakran a külső aspektusokkal kapcsolatos munkánkat gyakran a belföldi aspektusok, a belügyi aspektusok beárnyékolják. Noha a külbiztonság és a belbiztonság szorosan összefüggnek, főleg az ilyen kérdéseket, illetve mint például a külföldi harcosok. Tisztában vagyunk azzal, hogy a szíriai és iraki konfliktus helyzete továbbra is a, az újságok címlapján van, az iszlám állam némileg sikeresen toborzott támogatókat, különböző csoportosulások részéről, például Egyiptomból. Ezen a héten kedden értesülhetünk erről, de noha ezen drámai események a teljes figyelmünket kiérdemlik, és azonnali reakcióra van szükséges. Nem szabad, hogy csak ezzel foglalkozunk, ahogyan azt Zsír is említette, ugyanis a Javatalunustra, Horazán mindannyian és egyéb kisebb csoportosulások és az al korábbi tag csoportjai is aggasztanak bennünket. Volt egy ENSZ által elkészített belső jelentés, amelyet hamarosan hivatalosan közzé tesznek, és bizonyos sajtóorgánumok már kiszivárogtatták ezt. Ennek értelmében az iszlám államhoz csatlakozó európaiak többször meghaladják azon külföldi harcosok számát, amelyeket, amelyeket eddig tisztában voltunk, és exponenciálisan növekedik a számuk. És az is tapasztalható, hogy az Al-Qaeda tagjainak csökkenésével párhuzamosan növekedett az iszlám állam általi lelkesedés és egyéb csoportosulások támogatása. Irakba és Szíriába példátlan mértékben érkeznek támogatók, több mint 15 ezer személy, 80 különböző országból a világ különböző részeiről. Ők utaztak Irakba és Szíriába, hogy az iszlám államban és egyéb extremista csoportokban vegyenek részt, és elég zökenőmentes volt köztük az együttműködés, annak ellenére, hogy ilyen különböző háttérvel érkeztek több mint három ezren Európai Uniós állampolgárok, ahogyan azt a korábban szólok már elmondták. Nagy mértékben aggaszt bennünket az is, hogy a jelenség a régióban elterjedhet, hiszen a régió egyéb országai egy ilyen ágyűrűző hatásnak nagymértékben vannak téve. A hatás tehát sokkal mélyebb és szélesebb, hiszen tudjuk, hogy az Al-Qaeda és egyéb tagcsoportjai még mindig jelen vannak, még mindig hatékonyan működnek. Tapasztalhattuk a szomáliai és jemeni támadásokat Pakisztánban, Nigériában, túlszul ejtettek embereket, fiatal lányokat a Boko Haram Nigériában túlszul ejtett, meggyilkolt, kényszerházasságba taszított, kivégeztek pakisztáni dolgozókat, csak hogy néhány példát említsek. Tehát noha az iszlám állam Szíriában és Irakban aktív, és ez foglalkoztat leginkább bennünket. Több mint 90 országban voltak, támog, voltak támadások, több mint 18 ezer halottat követeltek ezen események, és több mint 30 ezerre teltő a sérültek száma. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az áldozatok, a terrorizmus áldozatainak száma főleg ez bizonyos becslések szerint 90%-uk muzulmán vallású. Konkrét stratégiára és fenntartható válaszadásra van szükség, és az Európai Unió terrorizmus stratégiája kell, hogy ennek a keretét biztosítsa. Globális szinten kell fellépni a terrorizmussal szemben, az emberi jogok tiszteletben tartása mellett, úgyhogy Európa biztonságossá váljon. Biztosítani kell a polgárok számára, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségében élhessenek. A terrorizmus ellenes fellépésnél három főelemet emelhetünk ki. Van egy nemzetközi megközelítés és elkötelezettség, a kapacitásépítés, hogy szembeszálljunk a fenyegetettséggel, és az Európai Uniónak vezető szerepet kell felvállalnia. Ami a nemzetközi megközelítést illeti, október 16-án már tájékoztatást adtunk az AFET és a LIBE vegyes ülésén. Az ENSZ főigazgató helyettese és a CITED igazgatója már tájékoztatta önöket, és rámutatott arra, hogy az ENSZ véleménye szerint a külföldi harcosok esetében globális felépésre van szükség. Ott van a 2178-as határozat. Az Unió összes tagállama együtt működött, részt vett ennek a kidolgozásában, és az utolsó pillanatban azt is elértük, hogy az Európai Tanács elnöke ott New Yorkban részt vegyen a biztonsági tanács ülésén, és ő közvetítette ebben a témában a közös üzenetünket. Azon kérdések, amelyeket szem előtt kell tartanunk, kapcsolódnak a rendészeti fellépéssel, a büntetőjogi fellépéssel, a terrorizmus ellenes küzdelemben, foglalkoznunk kell azzal, hogy támogassuk a rászoruló országokat, hogy ők maguk is eleget tegyenek kötelezettségeiknek. Ez az a kontextus, amelyben az ENSZ-el együttműködtünk, és az Európai Unió kezdeményezéseket is foganatosított a 2178-as határozat végrehajtása érdekében. Az ensz folytatott szakpolitikai párbeszédünk során is kiemeltük ezt, és az ensz együtt koordináltunk és szerveztünk egy konferenciát itt Brüsszelben annak érdekében, hogy tovább kidolgozzuk, részletezzük azt a listát, amely a fellépéseinket tartalmazza a külföldi harcosokra és a kapacitásépítésre vonatkozóan. A külügyi tanács során, október 20-án elfogadtunk egy terrorizmus ellenes és külföldi harcosokkal szembeni stratégiát, és a bizottsági kollégáinkkal együtt konkrét megelőző projekteket akarunk előmozdítani, hogy felépjünk az irak és szíriai radikalizációval szemben. A jövőbeni terrorizmus ellenes támogatást és előtérbe helyeztük. Elnök, nem, nem sürgettem, csak le, kiesett a kezemből a kalapács, nem akartam félbeszakítani, nagy mértékben tisztelem azt, amit a külügyi szolgálat tesz, de meg, meg kell próbáljuk lezárni lassan a beszédet, mert több mint 19-en jelentkeztek. Úgyhogy arra kérném, hogy lassan fejezze be, és a többi kollégát arra kérném, hogy csak 6 percben beszéljen. A, amiatt hogy nem fogjuk tudni meghallgatni a 19 kollégát, tehát kérném, hogy lassan fejezze be. Persze tudom, hogy ezek a kérdések mindenkinek a prioritásai közé tartoznak. Az emberi jogi iránymutatás és a terrorizmus ellenes iránymutatás egy olyan lista, amely a terrorizmus ellenes fellépésünket tartalmazza, és a politikai párbeszéd is fontos ebben a témában. A fő szereplőkkel világszerte egyeztettünk, ugye az Egyesült Nemzetekkel, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kanadával, Ausztráliával, de Törökországgal és Szaudarábiával, Pakisztánnal, Indiával és másokkal is, azért, hogy biztosítsuk, hogy a végrehajtásra irányuló törekvéseink ugyanabba az irányba mutassanak. És utolsó megjegyzésem, az Európai Unió a globális terrorizmus ellenes fórum keretében együtt működik az érintett országokkal, hogy az erőszakos radikalizációval szemben fellépjünk. Abu Dhabiban található egy központ, amelynek létesítéséhez 5 millió euróval járultunk hozzá, és ugyanígy aktívan részt veszünk a globális fellépésben, és csatlakoztunk egy alaphoz, amelyet 2 millió euróval támogatunk, és ott van még a Nemzeti Intézet is Máltán, igazságügyi intézet, amelynek keretében azt hiszem, hogy a térségbeli országokat támogatni tudjuk a jogállamiság és a jó kormányzás képítésében Köszönöm szépen. Van lehetőség nyílik arra, hogy válaszoljon a kérdésekre. 21-en lettek időközben, akik hozzá kívánnak szólni. Személyes biztonságuk érdekében azt kérem, hogy a két fennmaradó hozzászóló igyekezzen 5 percre korlátozni a hozzászólását. Nem Természetesen a kollégák párbeszédbe akarnak keveredni önökkel, kérdéseket akarnak feltenni. Tehát kérem, igyekezzenek 5 percre leszorítani a hozzászólásokat. Gazelano úr a munkacsoport elnöke, és természetesen bármikor visszajöhetnek. Később, hogy nyilván erről még beszélhetünk a jövőben, de egyelőre most kérem az öt perc betartását. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Öt percet adott nekem Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy az ELASZ elnökség prioritásaira térjek ki. Az első prioritás itt az együttműködés, az operatív együttműködés a különböző intézmények között, amelyek a antiterrorista fellépésben működnek. Én Saját hazámban a terrorizmus ellenes harc egyik intézményét vezetem, és tudom, hogy ez hihetetlen fenyegetést jelent, de és erre reagálnunk kell. Ehhez viszont az információk minőségét és mennyiségét kell kezelni, és információ cserére kell törekedni az eh, mi szervezetünk az információ áramlást igyekszik javítani például a bűnüldözés és a hírszerző egységek között. Itt um, egy eszköz mindenképpen a multinacionális uh, tímek uh, alkotásában keresendő, így tudunk hatékonyan fellépni, és ezért aztán egy első számú prioritást élvez az ilyen tímek létrehozása. A második prioritás az együttműködés erősítése az Európai Unió határainál. Gondoljunk például a velünk szomszédos országok tevékenységének erősítésére, mint például a Nyugat-Balkán országai esetében. Javítani kell az együttműködést a terrorizmus elleni harcban. Most itt Fontos még az is, hogy az egyes jelenségekre konkrétan reagáljunk, ehhez viszont megint csak alapos információkra van szükség. Gondoljunk olyan emberek is vannak ezek között, akik majd visszatérnek, és készek arra, hogy merényleteket szervezzenek és gyakoroljanak ellenünk. Itt időben fel kell lépnünk. És itt vannak a magányos terroristák. Mit tehetünk ezek el a magányos harcosokkal, hogyan állíthatjuk meg őket. Ez nem lehet kizárólag a rendőrség feladata, hanem az egész Európai Unió egy feladatáról beszélünk. Stratégiákra van szükség, tapasztalatokat kell gyűjteni, ismereteket kell gyűjteni, erre nézve is, és látni kell, hogy számos szereplő bevonására is szükség van, mint például a civil társadalom közreműködésére mint tisztviselő, köztisztviselő Olaszországban, aki felel a közbiztonságért, hát nyuggal, a nyugam, nyugtalanít a beáramló menekültek tömege is Olaszországba, és a kettő között van valamiféle összefüggés is a bevándorlás és a terrorizmus között. Erre is meg kell találni a szükséges válaszokat. És együttműködünk az operatív területen, ez az egyik feladatunk, de mindenképpen szükséges az információk megosztása is, és az információ gyűjtés során a kooperáció. A bevált gyakorlatokat sem felejthetjük el, ezek cseréjére is szükség van, illetőleg a megszerzett ismereteket ki kell cserélnünk. Akik már alaposabb ismeretekre, információkra tettek szert, azoknak kötelességük, hogy a bevált gyakorlataikat ö, kicseréljék azokkal, akiknek kevesebb tapasztalatok van. Ez az, ahol az olasz elnökség sokat kíván tenni, ezzel remélem betartottam az időmet, most pedig a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, egyszerűbb leszek, hiszen a bizottság munkájának nagy részéről már beszámoltak. Mindenek előtt Zsíl de és más kollégák is hivatkoztak erre. Amit én mondani szeretnék az az, hogy az Európai Bizottság által választott megközelítés az elmúlt évben az adott stratégia folytatását jelenti, és ezt erősíteni kívánjuk a jövőben is. A, itt arról van szó, hogy nem csak bűnöldözői szerepe a szembeszállás a terrorizmussal. Itt különböző megelező, megelező adminisztratív intézkedések egy kombinációjára van szükség. Ez azt jelenti, hogy az összes érintettet be kell vonnunk. A bizottság be tudja vonni a tudományos életet, a magánszektort és a civil társadalmot is. Nagyon elégedettek vagyunk a, a, például a hálózatépítéssel, itt a helyi ö, közösségeket be tudjuk vonni, és az állami, és illetőleg a magánszektor együttműködése is komoly eredményeket mutat. Ez egy nagyon fontos lépés. Az internet és a szociális média használata. Nyilván önök is tudják, hogy párbeszédet kezdeményeztünk az internetes cégekkel, első lépésben a bűnüldözőket kívánjuk segíteni, és kölcsönösen tudatosítani és információt átadni. A kommunikáció nagyon fontos eh, stratégiai szinten. Éppen most eh, kezdtünk el finanszírozni egy projektet, eh, amely egy milliós összeget jelent két éven keresztül, évente. Egy task force létrehozásáról van szó, hogy nemzeti szinten erősítsük a kommunikációt. Ezzel a végére is értem. Egy perc, 59 másodperc után visszadom a szót. Jó, máskor túllépte az ideit már többször, úgyhogy ez most nagyon kedves. Nos, kedves kollégák, most megnyitom a vitát, megadom a szót önöknek, és nagyon gyorsan, röviden tegyék fel a kérdéseiket eh, Zsínek is, és másoknak is és eh, sok mindent eh, ismer a saját területéről a PNR-rel kapcsolatban is az Egyesült Királyságban az első interjúban az új főnök erre koncentrált, az feltételezett terroristák a szociális médián keresztül kommunikálnak, és itt óriási jelentősége lenne annak, hogy megfelelően lépjünk fel, és hogy például a nagy társaságok rejtjelezzék, vagy titkosítsák az ünneteiket. Az IT biztonság egy abszolút elsőrangú kérdés, ez az európai digitális agendában is fel fog merülni, és itt a kutatásaink második szakaszát fogjuk megkezdeni ezen a területen. Tudom, hogy nagy tudásuk van ezzel kapcsolatban. Az én kérdésem tehát erre vonatkozik, és Anna Gomez a következő, aki szót kap. The picture is Szörnyű ez a kép, amit festettek nekünk, ez nyilván a valóságot tükrözi vissza. Nagyon sok minden történt, de még nagyon sok minden nem történt meg. Azok az ország, két ország, amely nem hajtotta végre az igazságszolgáltatási bűnözési együttműködést. Ami az a hírszerzési együttműködést illeti, volt egy előre lépés a kilenc országon kívül? Mert hogyha én terrorista lennék, akkor a kilenc országon kívül valamelyiket választanám. Nyilván, mert egyszerűbb dolgom lenne. Ami a bűnöldözési együttműködést illeti, de politikailag is, Kerkhoff urat kérdezem, ezek az országok, tagállamok, amelyek az, a, az állampolgárság visszavonását gondolták végig, vagy erre ezt vetették fel. Nem az útlevéről beszélek, hanem az állampolgárságról. Ez nem csak nem felel meg az alapjogoknak, hanem még szembe megy a célokkal is. Líbia egy fontos probléma, Kerkapur említette, mi is felelősök vagyunk ezért, felelősek azért a helyzetért, ami a Libiában kialakult. A parlament folyamatosan felhívta a figyelmet erre a kérdésre. Tudom, hogy aki azt, hogy még fel se vetette Libiát. Azt hiszem, hogy őnek is tudják, hogy Libia hatalmas probléma. Egyértelmű, hogy az az kapcsolat Irakkal és Szíriával, Látom, hogy több tagállamot valóban aggaszt a helyzet, a bevándorlás kérdése, főleg, amikor, főleg ami a kurd bevándorlást illeti, de nem látom én ezt a problémát. A gazdag bevándorlással kapcsolatban, amire pedig, amit pedig előnyben részesítünk. Azt kérdezem Wainwright úrtól, hogy el tudja mondani nekünk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a terrorizmus finanszírozását lenyomozzuk. Bárzáni úr volt itt a Kurda autonóm régióról, az AFED-ben, és ez nagyon érdekes dolgokat mondott. Azt mondta, hogy az, ezeknek a lefülelésében, a finanszírozás lefülelésében nagy előrelépést lehetne elérni. Vannak olyan országok, mint például Szaudarábia, amelyek támogatóink, szövetségeseink az ISIS elleni harcban, de közben az isis is egyes cselekedeteikkel támogatják. Tomasz következik. Tomasz Gizowski következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm ezeket a kiváló bevezetőket. A Libe Bizottság van hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy olyan beszédeket hallunk, amelyekben nincsenek megoldások a jövőre nézve. De ez most nem így volt. Két hete volt egy meghallgatás, eh, ahol biztonsági eh, hírszerzési eh, szervezetek vettek részt, illetve Emellett olyanokat is hallottunk, ahol, akik eh, muszlim országokban dolgoztak, és a mecsetekből igyekeztek információkhoz jutni. Nekem van néhány konkrét kérdésem, ami az iszlám mecseteket illeti, legalábbis amit én hallottam, eh, az az, hogy két-három héttel ezelőtt egy hamburgi mecset egy hamburgi mecsetben olyan személyek voltak, nők is köztük, akik iszlám harcosok, akiket iszlám harcosoknak toboroztak. A nők is Szíriában vagy Irakban szolgáltak, és Hamburgban képezték ki őket a mecsetekben. Nos, olyanokról van szó, nem csak azokról van szó, akik eh, harcosként külföldre mennek és ott harcolnak, de a nőkről is, akik, eh, akik a hátországot adják és segítik őket. Tudjuk, hogy itt a nők helyzete problematikus. A szociális hálózatokat is említették. Azt szeretném eh, tudni, szociális hálókat, azt szeretném kérdezni, hogy azok a cégek, amelyek szociális hálót üzemeltetnek, együttműködnek-e önökkel, és hogyan? A harmadik dolog pedig, a tagállamok a jövőben mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy felgyorsítsák az információcserét. A Csehország például tranzitország, sok külföldi harcos Csehországon keresztül tér vissza Európába. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen! Először is mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki tájékoztatott bennünket ma délután, és beszámolt. És Köszönjük az Európolnak a terrorizmus ellenes beszámolóját. Természetesen olyan dologról van itt szó, ami rendkívül fontos mindannyiunk számára. Görögországban találkoztam áldozatokkal, illetve hozzátartozóikkal, akik terrorizmus áldozatai vagy azok hozzátartozói voltak, ez nem csak Európát érintő probléma, hanem globális probléma. Az egyik hozzászóló elmondta, hogy a külföldi harcosok nagy része, 90%-a vallási meggyőződésből cselekszik, és ez rendkívül fontos számunkra. Ezt a problémát valaha is meg lehet-e oldani? Hogyan közelítenek ez a problémához? Hogyan tudják ezt megelőzni? Nyilván nem egyszerű, nem egyszerű az egészet bűnüldözési szempontból megközelíteni. Tudnunk kell azt, hogy ezek a szervezetek hogyan szerveződnek, hogyan finanszírozzák magukat például. Több szintű megközelítésre van tehát itt szükség, audit ellenőrzésekre van szükség, a határ ellenőrzésekre, de a hálózatokra rátenni a kezünket, ez sokkal nehezebb. Sok olyan hatóság van, sok olyan finanszírozási forrás van, amely itt felmerül. Ez egy gyakorlati, megfogható fenyegetés. Nem csak egy-két országot érint, hanem az összes Európai Uniós országot. Úgyhogy globális, nem csak Európai Uniós, hanem globális válaszra van szükség. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak azokra az országokra kell koncentrálnunk, ahonnan érkeznek ezek a külföldi harcosok, ezt fel kell ismernünk, hogy ez a jelenség ellenőrizetlen módon terjed. És itt nem csak arról van szó, hogy nekünk monitoroznunk kellene, megfigyelni kellene a helyzetet, hanem valódi megértésre van szükség, hogy megértsük, hogy miről van itt szó. Kérdés, hogy hogyan függ ez össze a szervezet bűnözéssel? A statisztika is azt mutatja, hogy mindezek a szervek összefüggnek, összefüggnek a szervezet bűnözéssel is. Úgyhogy ez egy másik árnyalat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén el kell mondanom, hogy ebben a vitában egy kisé, hát irritál engem az, hogy elvesztettük a dolg, a, a, azt, hogy átlátnánk a dolgot. De most nem azzal akarom kezdeni, hogy az Egyesült Államok most már tömegesen gyűjti az adatokat. Legkésőbb szeptember 11 óta folyik ez, Na most folyamatosan arra utalnak, hogy mivel nagyon érzékeny a biztonsági helyzet, ezért el kell fogadnunk azt, hogy hát az alapjogainkat egy kicsit korlátozzák, és adatokat gyűjtenek, mert ez mindenképpen jó a polgárok biztonsága szempontjából. És minden alkalommal, amikor valami támadásra kerül sor, akkor azt mondják, hogy jaj, még mindig nem gyűjtöttünk elég adatot, még többet kell gyűjtenünk. Elhangzott az, Wainwright úr is azt mondta, hogy a szabadságunkat fenyegetik ezek a támadások. Most hogy lehet azonban az, a szabadság korlátozásával és az alapjogok korlátozásával a szabadság fenyegetésével szembenézni. Én azt gondolom, hogy ez azoknak a majmára hajtja a vizet, akik a harcosokat toborozzák, és akik más társadalmi modellt akarnak elérni. Ők félnek tőlünk, félnek a demokrációtól, illetve azt mondják a harcosoknak, az újonnan toborzott embereknek, hogy hát mi félünk a demokráciától, a demokraták is félnek, és egyre inkább korlátozzák a szabadságaikat és a jogaik, a jogaikat. És azzal akarják meggyőződni a fiatalokat, hogy ilyen romantizáló eh, elképzeléseket mondanak nekik, mely szerint hősök lehetnek például. Ez nagyon veszélyes. Nem csak fiatal eh, eh, férfiak mennek ezekbe az országokba, hanem, hanem például mm, kiskorúak is, 14, 16, 18 évesek, de nők is, családok is. Amikor visszatérnek, kérdezem én, hogy nem abból kell kiindulnom, hogy az ő nagy részük az illúzióit elvesztette, és traumatizálódott, és inkább segítségre van szükségük. Kirkop úr és bizottság is említette, hogy kiváló együttműködés létezik az európai radikalizáció ellenes hálózatban. A bizottság képviselője azt mondta, hogy ez nagyon jó, ez a hálózat de attól aztán még nem sikerül megoldást találni. Kirkop úr azt mondta, hogy megpróbáltak intézkedéseket kidolgozni radikalizáció ellen. Azt, mondták, hogy megprób- azt mondta, hogy megpróbálták. Ez azt jelenti, hogy nem sikerült. Hogyha körülnézek egy kicsit a tagállamokban, nem lát, azt látom, hogy sokat beszélünk arról, hogy milyen állami, elnyomó eh, intézkedéseket kell eh, kell foganatosítani, de hogyan támogatjuk azokat, akik ki akarnak ebből szállni? És most a végéhez érek, elnök úr, ez azt jelenti, hogy a a harcosok nyelvén próbálunk ellenük föllépni, az ő módszereik ellen próbálunk, módszereikkel próbálunk fellépni, de nem segítünk a kiszállóknak. Mit akarjuk, hogy hányan, hogyan tudjuk, hogy hányan mennek, ismerjük őket? Nincsen e-, európai PNR adatátadás, honnan tudjuk, hogy 2000-en vannak, 7000-en vannak, vagy 3000-en vannak? Hasraütés szerint mondjuk ezeket a számokat. De ha nem tudjuk, hogy kik ezek, akkor vagy ha tudjuk, kik ezek, akkor nem kell őket ellenük eljárást indítani? Ez túl sok kérdés számomra, nincs olyan benyomásom, mely szerint egy megoldáshoz közelednénk. Köszönöm szépen, Birgit. Nem akarom a kollégákat rendre utasítani. Kérem a, kollégák, de kérem a kollégákat, hogy próbáljanak egymásnak segíteni azzal, hogy betartják a hozzászólási időt. Köszönöm szépen, Birgit. Kerkop úr következik, tessék. Um, I be, um, I hope very brief. Röviden, elnök úr. A kérdésemet főleg Wainwright úrhoz és de Kirchhoff úrhoz szeretném intézni. Amit igazából szeretnék tudni, az az, hogy az ő véleményük szerint, és most nem a szokásos veszőparipámról, a PNL jelentésről fogok beszélni, ezt majd máskor fogom taglalni, de mit gondolnak a jogalkotási intézkedésekről? Mire van Európának szüksége ahhoz, hogy fellépjen az egyre fokozódó biztonsági fenyegetéssel szemben? Itt a bizottságunk hogyan tudna az EU-nak eszközöket a kezébe adni, hogy az Europol jobban végezze a munkáját. Erre szeretnék választ kapni, és azt is szeretném megkérdezni, hogy a terrorizmus ellenes küzdelemben megint csak az érdekelne, hogy mit tehetnénk, amit még nem teszünk meg. Ugye gyakran elhangzik az a vád, hogy több eszköz áll rendelkezésünkre, több adatunk van, a fenyegetettség mégis egyre rosszabb, úgyhogy igazából mit szeretnének tőlünk? Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm, Timothy. Cornelia Ernst. Köszönöm szépen. Mindannyian, akik ott ülnek a panelben, arról beszéltek, hogy egy holisztikus megközelítés szükséges. Ugyanakkor nem kínáltak fel ilyen holisztikus megközelítést, hanem megtorló intézkedéseket vázoltak fel. Egyébként pedig a panel összetétele olyan, hogy a civil társadalmat, mint olyat csak egy valaki említette, de senki sem képviseli önök közül a civil társadalmat. Úgyhogy ez a vita nem a megfelelő keretek között zajlik. Nem említettek egy mondatot sem az okokról. Azt kérdezném mindannyiuktól, hogy milyen ismereteik vannak a kiváltó okokról, és most nem az általánosságokra gondolok, hogy bizonyos fiatalok, családból, vagy nők az érintettek, hanem tényleg milyen tanulmányok mutatnak rá az okokra, ennek a jelenségnek az okaira, holott itt nem egy jelenségről, hanem igazából tényekről van szó. A holisztikus megközelítéshez az is hozzátartozik, hogy a fegyver exportőrök, akik ugye kockázatot jelentő országokba, diktatúrákba exportálnak országokat. Úgyhogy ez is a vita részét képezi, amit fontosnak tartok, és szeretném ezzel kapcsolatban a véleményüket tudni. A második pedig egy naív kérdés, honnan lehet felismerni egy külföldi harcost? Már attól eltekintve, hogy teljesen vitatható ez a kifejezés, és és egyáltalán hogyan ismerik fel? Az útleveléről lehet felismerni? Vagy az, az alapján, amit az interneten találnak, az arc kifejezéséből lehet felismerni, és egyáltalán a hibás pozitívok, találatok száma milyen? Hogyha egészében nézzük a jelenséget, akkor ez hogyan derül ki az önök elemzéséből? Ezt is szeretném tudni. A harmadik felvetésem, kérdésem pedig az intézkedésekre vonatkozik ugye megvonják az állampolgári jogokat, az útlevelet. A Svehati Bécsi útlevelen a kockázatos országokból származó személyeket fokozottabban ellenőrzik, és egy megfigyelő hálózatot is kidolgoznak a Szíriába utazókra vonatkozóan. Több ország fog ebben részt venni. Ugye hallom, de igazából itt valami nem stimmel, ha ezt megnézzük, hiszen itt megszegik az európai jogszabályokat. Önök szerint ez őtjez összeegyeztethető az európai joggal? Ugyanis például itt az adatvédelmi rendelkezések sérülnek, és folyik az adatvédelmi vita, ennek mindez ellentmond. Önök valóban azt gondolják, hogy ezek az intézkedések hatékonyak a terrorizmus elleni küzdelemben? Komolyan gondolják ezt? Mert én ezt elképzelhetetlennek tartom, és ezeket a kérdéseket túl rövidlátó megoldásnak tartom, egy olyan veszélyre nézve, amely valós. Thank you, Cornelia. Köszönöm, Cornelia. Wimberg asszony a következő. Tack för ordet. Eh, FNs sändebud. Köszönöm. Az ENSZ külön megbízottja ellátogatott hozzánk röviddel ezelőtt, és kifejtette, hogy mit kellene tenniük a tagállamoknak annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a jelenséget, hogy ter- terroristák Nigériába, Maliba, Palesztinába, Szomáliába, Jemenbe, Pakisztánba utazzanak, ugye Tunézia, Líbia is az említett országok közé tartoztak, tehát ezen a listán nagyon sok ország szerepel azt hallhattuk, hogy a tagállamoknak ki kellene használniuk a mozgásterüket annak érdekében, hogy a 21.10-es határozat értelmében járjanak el. Azt szeretném tudni, hogy az önök véleménye szerint ez a határozat, a 2170-es határozat hogyan alkalmazható? Az is egyértelmű egyébként, hogy nagyon sokan ellenzik a bevándorlást, és összekeverjük a témákat. Kérdés, hogy mi a valós helyzet, a tényleges probléma. Érdemes volna tisztázni. Vannak ugye őrült muzulmánok, iszlámisták Európában, vannak, akik fontosnak akarják beállítani a biztonsági kérdéseket, prioritásként kezelni ezeket, ugyanakkor megbélyegzik az embereket, aztán beszélnek ugye az emberi jogokról, a civil társadalomról, de én azt hiszem, hogy egyetlen egy oka van annak, hogy az ember ma elutazzon Szíriába, hogy csatlakozzon a Vörös Kereszthez, és kész. A többiek, akik oda mennek, egyértelmű, hogy az iszlám államhoz akarnak csatlakozni, ez teljesen egyértelmű. Meg kell hallgatnunk a helyes elemzéseket. ha el akarunk kerülni egy újabb katasztrófát. Itt azt kell figyelembe vegyük, hogy tényleg annyira súlyos-e a helyzet. Azon harcosok, akik odautaznak, azok valóban dzsihadisták, és azon országok, amelyek exportálják ezen harcosokat, ahogyan az ENSZ is mondja, a világ békét, a világrendet veszélyeztetik. Valójában ezt a realitást jobban szemügyre kell vennünk. Ezt itt Brüsszelben is tapasztalhattuk. Meg kell találnunk az Európai Unión belül annak a módját, hogy hogyan felügyeljük jobban a, az adatokat, a rendvédelmi szerveknek hatékonyabb fellépése van szükségük, az állampolgárokat kell védenünk a tranzitországokkal együtt kell működni, hogy megakadályozzuk azt, hogy a dzsihadisták Európába jöjjenek. És akik toboroznak, jó lenne, hogyha megfontolnák azt, hogy tegyék ezt Európában. Nem ülhetünk itt ölvetett kézzel, de a kapukat se zárhatjuk be. Nem. Kedves kollégák, köszönöm szépen. Nem akarok senkit fegyelmezni, de hat óra van időközben és hogyha még választ is várunk a kérdéseinkre, és önök is csalódottak lesznek, ha nem kapnak választ, ezért egy kicsit keményebbnek kell lenni. A két percet tényleg ne lépjék túl, kedves kollégák. Annak érdekében is, akik lejjebb vannak a listán. Zsoli asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindennyian hallották, hogy milyen világban élünk. Egy kicsit aggaszt engem ez az egy egy oldalú leírása a dolgoknak. Senki nem mondta azt, hogy e, Európa politikai gyengesége is oda vezet ahhoz, hogy nagy gondjaink vannak azokkal a harcosokkal, akik Líbiába, Szíriába mennek. A saját gyengeségünkről van itt szó. Azt is el szeretném mondani, hogy meg vagyok győződve arról, hogy megvannak az eszközeink, jogi eszközeink arra, hogy fellépjünk a terrorizmus ellen, és igen, és erősíteni kell a megfigyelést. Hadd mondjak egy néhány dolgot. A MERA ügy például ezt minden, erről mindenki tudott, ezt azonosította a rendőrség, a hírszerzés, a biztonsági szolgálatok tudtak erről. Egyszerűen csak szervezési problémák merültek fel a rendőrségen belül, hogy emiatt kerülhetett sor erre a hét gyilkosságra. Ugyanez érvényes az Iker tornyok elleni támadásra. Ott is tudatában voltak a fenyegetésnek, a tervezésnek, tudatában voltam, a be, be, voltak a belső, a szolgálatok közötti belső kommunikáció miatt került arra sor, hogy nem sikerült elkerülni nem sikerült elkerülni ezt a merényletet. Tehát magának a megfigyelésnek az erősítése, kiterjesztése önmagában nem megoldás. A talibán nem az az, a Taliban továbbra is terrorista cselekményeket követel, Afganisztánban annak ellenére, hogy jelen vannak a külföldi csapatok, és teljes megfigyelés alatt vannak. És meg kell állítani a talibán tevékenységet, de erre politikai fellépésre van szükség. Ezért ezt a helyzetet arra kihasználni, hogy még inkább erősítsük a hírszerzést, ez szerintem helytelen következtetés. Aztán, amik a jelentésükben elhangzottak számok, ami Franciaországot eh, életi, a 47. oldalon, 46. Eh, oldalon látjuk, hogy a, hogy ami a franciaországi támogatásokat illeti, eh, támadásokat illeti, itt a szeparatisták által elkö, elkövetett támadásokról van szó. Megnézzük a másik oldalon a személyeket. Láthatjuk, hogy a szeparatisták követik el a legtöbb merényletet. Ami a terrorista fenyegetést illeti, ebbe, ebbe beleveszik azt a problémát is Franciaországban, ami már évtizedek, évszázadok óta felmerül, vagy létezik. A terrorizmus elleni harc nagyon fontos, de nem szabad az alapjogokat és a szabadságunkat feláldozni ennek oltárán. Tényleg, örülök, hogyha új perspektívákat vetnek fel, és senkit nem akarok lenyomni, hogyha ilyeneket felvett, de azért kérem meg, mert 5 perccel elmúlt időközben, 6 óra, kérem, hogy adjanak lehetőséget a többi kollégának, és hát nyilvánvalóan a hozzászólók, az előadók idejét is igencsak korlátoztam, és a két percnél tényleg leállítok mostantól mindenkit. Folyt úr. Folyt úr. Bojt úr. Időben kell kezdeni is. Elnézést kérek, köszönöm elnök úr. Ó, kérdés az, hogy tulajdonképpen a mikrofon kikapcsolódott. Tulajdonképpen mire gyűjtjük a bizonyítékokat? Ön is mondta, hogy nem tilos kiutazni, és nem tilos kiutazni azzal a céllal, hogy valahol harcoljanak ugyanígy járnak el olyan személyeknél is, akik adott esetben Ukrajnába utaznak, és ott a szeparatisták oldalán harcolnak, az vagy az ukránok oldalán harcolnak. Ön hogyan látja a jogi lehetőségeket? Most tehetek valamit, vagy megfellebbezhetem, hogy e- bevonják az útlevelemet csak azért, mert fennáll a gyanúja annak, hogy valahol ez az utas harcolhatna. Hát valamilyen viteli lehetőséget biztosítani kellene például, hogy mennyi időre vonják be az útlevelet. Nagyon sok a nyitott kérdés Végül pedig még egyáltalán nem szóltunk a fő problémáról, a szabad mozgásról. Ezeknek a személyeknek azért van szabad mozgásra lehetőség, mert kettős állampolgárok, ugyanis ezt teszi lehetővé, hogy a harcok után visszatérjenek Európába, beutazzanak az európai államokba. Gondoltak-e esetleg arra, hogy ezen harcosok számára itt már bizonyítani is tudjuk ezt, hogy adott esetben elvesszük tőlük a kettős állampolgárságot, és ezzel nem rendelkeznek a joggal, hogy visszatérjenek Európába. Köszönöm szépen. A következő López Aquilaror. Köszönöm szépen. egy komoly panel, ugye ez nem az utolsó ilyen panel, hat részvevővel például. A terrorizmus egy nagyon fontos téma, hogy nem akarok a kommentáromba túlságosan elmerülni, de azért egy kérdést feltennék. Hallottunk az okokról, hogy a külföldi harcosok például adott esetben vallási alapúak. Arról nem beszélhetünk, hogy szociális társadalmi csalódottság, egyenlőtlenség, ami Európában egész tájakat lefed, mindenről jellemző Európában, hogy vannak ezek az egyetlenségek. Természetesen aggasztban bennünket ez a terrorizmus. Nem csak ilyen terrorizmus van, ne sose hallottunk arról a szélsőjobbos terrorizmusról, ami szintén jelen van, és az elmúlt öt évben ö, ö, volt itt egy iszlám ember, aki száz embert ölt meg hidegvével. Ez egy szélső jobboldali, a felsőbb rendőséget hirdető ember volt. Ugye ez egyáltalán nem arról van szó, hogy a pluralizmus támadnánk, itt van például Görögországban az aranyhajnal feltűnés. Tehát a szélső jobboldaliakról miért nem beszélünk? Ez is terrorizmus. Ott is fenyegetések állnak fel. Tehát a szélső jobbos fenyegetés, ugye akik a a vallási sokszínűség ellen lépnek fel, a külföldiek ellen, vagy az iszlámok ellen, méghozzá az Európai Unió határain belül történik ez. Ezzel miért nem foglalkozunk annyit? Köszönöm szépen, hogy betartotta az időt. Tríza, parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a az előadók mindannyian hangsúlyozták, hogy milyen súlyos ez a terrorista fenyegetettség. Én személy szerint úgy gondolom, hogy az európai közvélemény egy része még nem tudatos ebben a problémában, még nem észlelték, hogy valóban mennyire súlyos ez. A brüsszeli múzeum ellenek vetett támadás ellenére sem, amelynek bármelyikünk áldozatává válhatott volna, illetve annak ellenére, hogy nagyon sok európai újságíró van az áldozatok között, még mindig az áldozatokat távolinak tekintjük. Ugye 200 lányt ejtettek túlzul, gyorsan elfelejtettük ezt, mint azokat a nőket is, akiket szexuális rabszolgálnak adtak el. Nem érezzük magunkat fenyegetve. Én azt szeretném tudni, hogy az önök vélemények szerint ez a, az Európai Parlament valóban tisztában van azzal, hogy ö, fontos, hogy jogszabályokat ö, hozzon, és nem lenne szabad mindig ideológiai vitákba bocsátkozni, ami végeredményben csak a terroristáknak kedvez. Úgy gondolják, hogy a SWIFT, a PNR adatok felhasználásával fel lehet tartóztatni a terroristákat? akik nem csak hogy a szabadságunkat akarják elvenni tőlünk, hanem az életünket is, ami sokkal súlyosabb. Hallhattuk azt, hogy mi vagyunk a hibásak azért, hogy a terroristák meggyilkolnak bennünket. Ez azt hiszem, hogy ez, ez tényleg a legutolsó, amit elképzelhetőnek tartottam. Köszönöm, Tríza. A következő Radev úr. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ennek a, ezeknek a beszámolóknak a tendenciája nagyon aggasztó, főleg ami az európai résztvevőket illeti Szíriában, eh, európai harcosokat. Múlt héten információt kaptunk Bulgáriával kapcsolatban, eh, Korábban tranzitországnak tekintettük ezt az országot, most úgy tűnik azonban, hogy vannak bolgár állampolgárok is, akik eh, harcolni mentek Szíriába. Ezek nagyon aggasztó fejlemények. Tudjuk, hogy ö, a konfliktus zónához közel van Bulgária. A, van egy bolgár állampolgár, aki terrorista ö, csoport tagja, és információkat kaptunk arról is, hogy bulgár állampolgárok segítik ezeket a csoportokat, vagy ezt a csoportot. Önöknek van-e erre, ezzel kapcsolatos információjuk a jövőbeni terroristák kiképzésével kapcsolatban sor kerül -e erre Bulgária területén, erre van-e információjuk? Erre szeretnék, további információt kapnék Bulgáriával kapcsolatban, akkor ennek nagyon örülnék. Vízasszony, nem, ő nem szeretne hozzászólni. I'm so sorry, I... Nagyon sajnálom. Hm. Tudja, mi történt? Okay. I'm sorry. The... Nagyon sajnálom. Nem tudom kiejteni a nevét, hát ilyen is előfordul. Nem is fogom megkísérelni, jó, hogy ne legyen nagy baj. Hm. Hm. Parancsoljon, megadom a szót önnek mivel ugye holisztikus megközelítésre van szükség, először is azt szeretném mondani, hogy meg azt, hogy a fanatizmus abban rejlik, hogy valakit arra akarunk kényszeríteni, hogy megváltozzon. Amikor ezt így teszik, akkor beszélünk terrorista cselekvésekről, cselekményekről. Itt ebben a parlamentben szabadságban élünk, és ezért tudunk reflektálni arról, hogy hol ér véget a szabadság, az egyéni és a nyilvános szabadság. Ez jó, hogy így van, jó, hogy beszéltünk erről, hiszen óriási a mi szabadságunk. A globalizáció, a digitális világ, az internet világában van, aki uralni akarja a szabadságunkat, és új eszközökkel rendelkezik ehhez. Biztos vagyok abban, hogy a parlament megtalálja a módját annak, hogy a szabadsággal, a szabadságokkal kapcsolatos kérdéseket harmonizálni tudjuk. Ez azt jelenti, hogy napoleoni értelemben el fogjuk tudni kerülni a, a kardot, szembe szállni vele, nagyon fontos és szükséges is, és nagyon fontos, hogy gyorsan tudjuk ezt megtenni. Napóleon azt is mondta, hogy csak két hatalom van a világon, a kard és a, és a lélek, amely legyőzi az előbböt. Én én ellent mondok Napóleonnak, mert szerintem mind a kettő szükséges és ebben rejlik a gyengeségünk is. Azt hiszem, hogy finom hangolnunk kell az eszközöket Európában, hogy fellépjünk a terrorizmusra szemben. Nem látom teljesen tisztán, hogy mi történik a határainkon kívül, de ami teljesen egyértelmű, az az, hogy ez a kollektivista, totalitárius gyakorlat szörnyűséges méreteket ölthet, és az áldozattá vállással kapcsolatos gondolkodás nagyon hatalmassá válhat, mert van, aki hisz ebben és gyakorolja is ezt. És nem teszünk eleget itt az Unióban, és ez a probléma egy becsületes, tisztességes vezetőkre van szükségünk, egy humanista megközelítésre a határainkon belül és azokon kívül is. Nagyon fontos, hogy egy ilyenfajta gondolkodás valósulja meg, de gyerekcipőben járunk még ebben a témában. Hogyha a kardot el akarjuk kerülni, akkor egy hosszú folyamat kell, hogy vegye kezdetét, de ennek a végét még nem, nem látjuk egyik, elég tisztán. Köszönöm szépen legközelebbre megtanulom a név kiejtését, és ez a legkevesebb, amit megtehetek. És több kolléga elment már, Lenárd úr következő. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek elnök úr. Azt gondolom, hogy már sokan elmondták a véleményüket, a legfontosabb dolgokat kiemelték. Két konkrét eh, kérdést tennék fel a fókuszpontos utazók esetében itt a tagállamok feladata, hogy éljenek a lehetőséggel, hogy a szolgáltatást igénybe vegyék, ezt mondta, ugye, és a tagállamok kötelezettsége is, hogy ezt megtegyék. Hogyan tudjuk őket motiválni, hogy ténylegesen éljenek a lehetőséggel az Egyesült, ki, Egyesült Államok, ezen fókuszpontos utazók egyik állama lenne, ez nagyon érdekes lenne, hogy ha megtudnánk ezt, hogy milyen folyamatot vennénk igénybe. És most pedig Judith Sargentini az utolsó hozzászóló. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy utolsóként szólhatok, elnök úr. Egy-két hónappal ezelőtt Hollandiában négy családról sejtettük, hogy el akartak utazni Szíriába. A gyerekeket elvették, elvitték, és a férfiakat, de szerintem a nőket is letartóztatták. Aztán néhány héttel később rájöttek, hogy nem egészen stimmel a dolog, a szülőket szabadon engedték, és a gyerekek visszatérhettek a szülőkhöz. Ilyesmi is előfordul, hogyha nem nagyon pontosan ellenőrizzük az információkat, és nem elég jól reagálunk. Egyszerűen elveszik a szülőktől a gyerekeket azért, mert azt gondoljuk, hogy valami történhetne konkrét bizonyíték nélkül. Ez nagyon súlyos helyzetet okozhat hogyha itt a pódiumon arról beszélnek, hogy a terrorizmus világa, a migráció, a vándorlási mozgások világa összefügg, Cerán úr mondta ezt, akkor szeretnék rákérdezni, hogy nem tudnánk-e jobban odafigyelni, hogy mit mondunk. Ugyanis sok probléma van azzal is, hogy túl általánosan fogalmazunk, nem vagyunk elég pontosak. Szerintem mindenkit kérni kell arra, hogy gondolják végig. Adott esetben túl gyakran használjuk a terrorizmus szót, és mi a következménye ennek? Például, ha a gyerekeket el kell venni a szülőktől, milyen társadalom lesz az, ha csak a gyanú alapján ezt megtehetjük? Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és sikerült tényleg rövidre fogni. És azt gondolom, hogy így a szaki szakértők is hozzá tudnak szólni. Ez most lehetőség lesz még, most pedig a panelhez fordulok, hogy itt kezdjük. E, igazgató úr, kérem, az belbiztonsági stratégia és egyéb jogbiztonsági kérdésekben később is visszatérhet. Most kérem konkrétan reagáljon Gilles de Kerkov az első, aki reagál. Köszönöm szépen. Számos jó kérdést kaptam, igyekszem eh, válaszolni, de nem akarom monopolizálni, a, vagy kisajátítani a mikrofon semmiképp. A szociális média szerepét és a rejtjelzés illetően eh, távirati stílusban válaszolok. Igen, nagy számú a külföldi harcos, már csak azért is, mert a Twitter és a Facebook egy nagyon fontos, sokszorosító szerepet játszik, erre reagálnunk kell, ezzel tisztában kell lennünk, ezért a bizottság az internet egy nagy szereplővel, tehát a Facebookkal, Twitterrel, YouTube-bal szervezett egy első találkozót, hogy lássuk, mi történik valójában, és mit tudunk együtt megoldani. Most nem akarok az részletekbe menni, egy roadmapet, egy menetrendet ki akarunk dolgozni. Másrészt viszont tudni kell, hogy ezek a cégek meg akarják őrizni a piacokat Európában. És a Snowden leak, a kiszivárogtatások esetében látták a hatásokat, e, e, NSZ és más ügynökségek is érintve voltak és az FBI kapcsán kifejlesztettek bizonyos rejtjelző, új rejtjelző eszközöket. Itt természetesen a magánéletet védeni kell a magánszférát, amikor azonban nyomozásra kerül sor, akkor nem látok igazán érvet arra, hogy miért tennénk lehet lehetővé a hatóságok számára, hogy hozzájussanak a fontos információkhoz. Tehát azt gondolom, hogy a nyomozó hatóságokat megfelelő felhatalmazás útján fel kell hatalmazni arra, hogy hozzáférjenek eh, az információkhoz túl sokáig tart az egyébként, hogy megfelelő választ kapjunk, nem csak a terrorizmus esetében, hanem a szervezett bűnözés esetében is, hogyha a hagyományos utat járjuk. A budapesti egyezményt szerintünk fel kell frissíteni, vagy újítani kell. És aztán itt van mint Anna Gomez kérdezte, nem tudom megválaszolni a kérdését, nem tudom, vagyok a napi szintű műveletek részese, de mm, több, szolga, több ülésen vettem részt, ez egy nagyon aggasztó kérdés. Persze multilaterális keretek között szeretnek dolgozni, de senki sem engedheti meg magának, hogy mm, hogyha hogy kimaradjon az együttműködésből, egyre jobb ez. Itt az Európolnak feltett kérdés, hogy tudjuk meggyőzni a hírszerzői közösséget, hogy meglévő eszközökkel éljenek, hogy használják ezeket az eszközöket. Nincsen, számos helyen nincsenek szűrőrendszerek, amelyek képesek megvédeni a hírszerző szolgálatokat azzal kapcsolatban, hogy az érzékeny adatok túlságosan elterjedjenek. Eztán pedig a az állampolgárság kérdése nagyon fontos dolog, szerintem nincs lehetőség arra, de nem ismerem a a, jogi hátteret, de a kettős állampolgárságot el lehet venni természetesen, de a sima állampolgárságot nem lehet mindig elvenni, de, tehát hogyha a belga állam elveszi a belga állampolgárságot valakitől, e- ezzel csak Marokkóba exportáljuk a problémát. Barzáni úrral nem tudtam találkozni. Én is utaztam tegnap. Igen, a, kül, a külföldi harcosok, mint jelenség, ez megvan, nem drága dolog elutazni Törökországba, nem nagy dolog az elmenni. A kérdés inkább az, hogy ki áll a szervezetek mögött. Sok pénz az övöl államokból érkezik, az elmúlt időszakban ez így volt, és egyébként olajcsempészetből élnek, és a szervezet bűnözésből illetőleg válságdíjat szednek be sok nő, igen, 10-15 százalékok nő, ilyet nem láttunk. Hát nem feltétlenül a frontvonalban harcolnak, de nyilvánvaló, hogy ez egy új fejlemény, amit ki kell emelni. Cseh köztársaság és Bulgária esetében, mint tranzitország, Bulgária esetében bizonyos mértékig igen, ez, igen, ezen át lehet menni Törökországból, hát cseh köztársaságnál nem látom pontosan, mert egy újfajta megközelítést kell alkalmazni, nem lenne tisztességes, hogy, hogy azt mondani, hogy az EU megközelítés, az EU válasz kizárólag a biztonságra irányul, amit Mászterőm asszony az elmúlt években végzett a bizottság részéről, tényleg a megelőzésre koncentrált, hogy a civil társadalmat bevonjuk, ez egy nagyon fontos lépés volt. Például erre a célra pántlikázott pénzeket adtunk, és ez nem csak egy biztonsági válasz, amit adunk. Mit csinálunk a biztonsági válaszok mellett? Az integráció, az képzés, oktatás, egy, egy európai iszlám fejlesztése, tehát nem az iszlám Európában, hanem egy tényleges európai iszlámról beszélünk, mint egy korábbi elnök említette egy tagállam részéről, és a deradikalizáció, Zipel úr mondta, hogy ez egy hiba. Természetesen itt többet kell tennünk, ez teljesen igaz, de azért hoz, hogy egy teljes bukás, hogy ez nem sikerült, ez nem állítanám. A polgároknak, az állampolgároknak felajánljuk, hogy jöjjenek vissza, mert Szíriában vannak akkor is, tehát nem kezdjük azonnal a vád aláhelyezése de az, az embereket le kell szerelni, és meg kell győzni őket, hogy ne lépjenek fel erőszakosan. Ez egy nagyon fontos irány. Én teljesen egyetértek azzal, hogy ezt még nem zártuk le, ezt az utat. Azt gondolom, hogy a francia politika az elmúlt időszakban a, azt vizsgálja a francia belügyminiszter is például, hogy mit tudnak tenni más tagállamok tapasztalatai alapjára itt a sikerekből, más államok sikereiből kell kiindulni, és a lényeg az, hogy egy meggyőző választ tudjuk adni a radikalizációra. És itt van ez a Channel program például az Egyesült Királyságban. Azt gondolom, hogy ha összefogva együtt tudunk haladást elérni. Hallottuk, hogy nem kell az utolsó számig mindent tudni. Azt gondolom a Kerkopúr kérdésére válaszol. mire is van szükség. Ez egy válasz egy másik kérdésre is. Nem túl sok adatot kérünk, vagy nem túl, nem túl sok jogot kérünk, hanem optimalizálni akarjuk a meglévő mechanizmusokat. És engedi információs rendszert, az európolt, az Eurojustot, nem többet akarunk, nem arról van szó, eltekintve a PNR-től, erről is beszélhetünk. Meggyőződésem, hogy szükség van a PNR-re, és hát nem tudom a rejtjegyzésnél, hogy itt milyen jogalkotási lépésekre van szükség. A tagállamok nem feltétlenül akarják megváltoztatni a kerethatározatot. A lényeg, hogy a 31-74-es állásfoglalást kell végrehajtani, és a, igenis, hát ilyen külön nem kell nagyon megváltoztatni ahhoz a büntetőjogot, hogy fellépjünk azokkal szemben, akik ki akarnak utazni a harcra, de ha szükséges, akkor meg kell tennünk ezeket a lépéseket is, de ha megtesszük, akkor ezt közösen kell megtennünk. Én azt gondolom, hogy közösen kell ezt megtennünk, nem csak azért, mert ez az ügynökség számára egy közös pont lenne az Eurojust számára, hanem ez egy nagyon fontos üzenetet küldene a tagállamok számára, és hát a bíróságok, az igazságszolgáltatás is határozottan tudna fellépni, és vannak tagállamok, amelyek nagy nyomás alatt vannak. Kíváncsi vagyok egyébként az Eurojust jelentésére ebben az ügyben, és kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményre jutnak. Jill. Természetesen az összes kérdésre is válaszolni tudna. Jill, elnézést kérek, hogy félbe kell szakítanom. Nyilván visszatérünk még erre, sokszor visszajönnek majd. Jaj, a legfontosabb témákra kitért. Köszönöm még egyszer. Most pedig robot kérem meg, hogy a neki szóló kérdésekre válaszoljon. Ami az együttműködést illeti, ez egy sokkal szélesebb körű kérdés, mint a terrorizmus elleni harc nagyon fontos a eh, cybercrime elleni harc, illetve a szerzett bűnözés elleni harc. Ez eh, a, azzal függ össze, hogy eh, hol, hogy hol húzzuk meg a határt a biztonság és a, a a biztonság kérdése és a terrorizmus elleni harc között. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ez a digitális agenda program kulcsfontosságú kérdése, tehát megfelelő biztonságot kell, megfelelő egyensúlyt kell teremteni a biztonság és a terrorizmus elleni harc ellen. A, a terroristák finanszírozásának lenyomozása, ezzel kapcsolatban felmerült egy kérdés, Szaudi-Arábia és Törökország szerepe ebben, de már ebben sokkal öm, jobban tud válaszolni, mint én. Öm, Természetesen TFTP programot teljes mértékben ki kell használnunk. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ezt el tudjuk fogadni. Ez egy, az Európai Unióban egy nagyon-nagyon nagy ellenőrzés alatt lévő jogi eszköz. Azt hiszem, hogy igyekez, igyekszünk most már lassan ez, ezt kihasználni. López Akelárnak igaza van, az erőszakos extrémizmussal kapcsolatban, ami az Európai Unióban létezik, van extré, ugye szélsőbb, szélső bal erőszakos cselekmények felmerülnek. Én tudom, hogy az Európol nagyon aktív abban, hogy kinyomozza ezeket és megvizsgálja ezeket, és a norvég esetről is tudunk. Igen, nagyon sok probléma felmerül a külföldi harcosokkal kapcsolatban, de ez nem vallási probléma, a radikalizáció problémája. Ez teljesen elszigeteltek ezek a fiatalok, vagy kiszorultak, gyakran nincsen vallási motivációjuk, azt hiszem, hogy ebben teljesen igaza van. És még egy dolog, az ön által említett incidens, illetve Szíria és Irak összefüggései nagyon gyakran mobilak ez, ezek a harcosok, Lénár úr, eh, igen, monitorozzuk a tagállamok részvételét az új projektekben, főleg megnézzük azt, hogy mennyire sok, mennyi hírt, eh, oszt, hírszerzési információt osztanak meg velünk. Eléggé eh, széleskörű adatokkal rendelkezünk, főleg ami a gyanúsítottakat illeti. Zavovszki eh, úr, fe, hogy lehetne felgyorsítani az információ cserét? Megint csak ugyanez a dolog, eh, amit újra ismételnem kell. Az, a tagállamok megosztják az információkat a Schengen információs rendszeren belül, de nem hajlandók az Európol információs rendszerével ezt megosztani. Ezt nem értem. Mi sokkal jobb biztonság, adatbiztonságot és adatvédelmi biztonságot, garanciát nyújtunk. Miért teszik ezt? Miért nem osztják meg velünk az információt? Ez egy olyan típusú vita, amit tagal... ilyen viták folynak a tagállamokkal most. Kirkop úr, milyen jogszabályalkotói intézkedésekre van szükség? Nos, az Európoltnak egy olyan rendeletre van szüksége, amelynek köszönhetően elvégezheti a munkáját. De mert a kiváló munkát végzett, jelentéstevője volt ennek az rendeletnek, és igyekezett megadni nekünk minden eszközt, például a privát ágazattal való együttműködés lehetőségét, modern információs eljárások munkákat, hogy megfelelően tudjuk végezni a munkánkat. Köszönöm. Ez kiváló volt. Your response in such a short nagyon ö, besűrítette rövid időben ezt a hozzászólását, a válaszokat. Igen, ez a rendelettel kapcsolatban én is kicsit részt vettem ebbe a munkában. Ez nagy megtiszteltetés volt számomra. Nyilván ez még vissza fog térni a napirendre. Konix asszonynak adom meg a szót, a Eurojust elnökének. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szeretném elmondani, köszönetet szeretnék mondani a tolmácsoknak. Megígérték, hogy még egy pár percig maradnak, köszönjük előre is. Igen, gyorsan kell igen, a, a gyorsaság nagyon fontos, a bűnöldözési válasznak gyorsnak kell lenni az Európai Unión belül, és az Európai Uniót össze kell kapcsolni ebben más országokkal, és megfelelő, tehát a terrorizmus ellenes ügyészek együttműködés az Európai Unióban ez létezik, az Európai Unión kívül is nagyon fontos ez. Tehát az szakmai terrorizmus ellenes hálózat szerepe felbecsülhetetlen. Tehát ennek gyorsnak kell lennie, de a jogállamiságnak meg kell, hogy feleljen. A kölcsönös jogi segítségnyújtás és a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés elengedhetetlen, a közös vizsgálati csapatok, csoportok, nyomozati csoportoknak a bevetése nagyon fontos. Jill és Rob is utalt az e-bizonyítékok használatára ezt is lehetővé kell tenni, mégpedig teljes mértékben a jogállamiság szabályainak megfelelően. Ezért küzdenek a bűnüldöző szervek. Nem szabad túl reagálnunk a dolgokat, egyensúlyozott megközelítésre van szükség, megfelelő egyensúlyra a szabad mozgás, az alapjogok és a biztonság között, és egyes tagállamokban koncentrálunk a rehabilitációra, a reintegrációra, a szociális programokra a fiatalok számára, a visszatérők esetében, de ez csak egy kis kis része az eseteknek az, az amikor nincsen lehetőség az újraintegrációra. Éva Zsoli említett néhány ügyet. Ezek az ügyek azt mutatják, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy tényleg mi a céljuk ezeknek, a szándékuk ezeknek a személyeknek, miért utaznak el ezekbe az országokba, valóban azért el, hogy terrorista cselekményeket kövessenek el, ez nagy, nagy különbség. Akilár igen, nagyon is koncentráltunk a miscontent különböző formáira. A a terrorizmusnak lehetnek vallási a terrorizmusnak lehetnek vallási motivációi, az elégedetlenség, a kiábrándultság, aztán a pénzügyi válság is szerepet játszik itt. Egyesek persze azt gondolják, hogy micsoda hősi tettek, és csodálatos élet vár rájuk ezek után a mm, merényletek után ami a definíciót illeti, a külföldi terroristák, külföldi eh, a harcosok definícióját illeti, ez szeptember 24-én megtette az ENSZ azt a definíciót. Eh. A lényeg az, hogy azok, akik terrorista tevékenység elkövetésének motivációjával utaznak ezekbe az érintett országokba. Úgyhogy van definíció, az ENSZ határozatában szerepel ez. 2005-ös definícióról van szó, már akkor is utaztak külföldi harcosok Irakba. Köszönöm szépen. A tolmácsoknak hamarosan befejezik, csak hamarosan befejezik a munkát, és most már a képviselők is kezdenek szivárogni kifele. Marinaki asszony a következő. So if I could ask Ms. Marinaki just to give us maybe about three minutes, please. Néhány percben kérem, hogy foglalja össze. Thank you very much. Uh, indeed, in a nutshell, uh, to take the... Röviden összefoglalva, Szeretnék néhány pontra utalni. A radikalizáció megszüntetése, vagy deradikalizáció, ez az a fogalom, amit használunk Európai Uniós kontextusban, hiszen más országok megpróbálták a módszereiket exportálni, nem értettünk -e egyet ezekkel a módszerekkel, ez nem a mi megközelítésünk, mi olyan projekteket próbálunk itt bevezetni, amelyek a kapacitásépítésre koncentrálnak, és a civil társadalmakkal is együttműködünk az országokban, és a diaszpórákkal is, az adott tagállamokkal és a helyi közösségekkel. Ezek, ezen a területen, tehát a civil társadalom részvételére számítunk. Egyetértünk Sargentini asszonynal valóban nem szabad összekevere, összekeverni a terrorizmust a bevándorlással. Ez egy nagyon fontos kérdés, ezt minden alkalommal említeni fogjuk. Sokkal konkrétabban meg fogjuk vizsgálni azt a e, migrációs lehetőséget, amely a szociális aspektusokat helyezi előtérbe, és a külpolitikánkba ezt integrálnunk kell a legmagasabb szintű párbeszédekben. Aztán azok az elemek, amelyek a külföldi harcosokra vonatkoznak, ezeket is megfelelő helyen kell kezelni. A terroristák finanszírozása, szervezett bűnözés finanszírozása, ezek önfenntartóak, de mindazonáltal van egy nemzetközi mozgalom, amely igyekszik interaktívabb módon menedzselni ezt. Bahreinben november 9-én részt vettünk egy nemzetközi konferencián, ahol a jelenlegi helyzetet vizsgáltuk meg, és az öbölbeli államokkal eszmecserét folytattunk, és más régióbeli országokkal. Azt gondoljuk, hogy ezeknek az országoknak jobban össze kellett, részt kellett volna venniük a munkában. Köszönöm szépen, itt most Ennyiben hagynám, Gázeránó úrnak adom meg a szót, és Szoreka úrnak egy-egy percben, mert a tolmácsok hamarosan befejezik a munkát. Ez... I miei eh, 30 secondi per rispondere all'onorevole Sargentini. Eh... 30 másodpercben szeretném megválaszolni Sargentini asszony kérdését. Kizárom ezt, és eh, határozottan el is utasítom. Eh, azt, hogy a bevándorlást ugyanazon alapon említsük a terrorizmussal. Ugyanakkor azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a terrorizmus ellenes küzdelemen szerzett tapasztalataimból kiindulva elmondhatom, hogy 2011-ben több mint 50 ezer bevándorló érkezett Lampedusa szigetére. Egy embert találtunk köztük, akit Hát, az USA körözött az al kapcsolatos tevékenysége miatt, és ki is utasította az országból. Ez azt jelenti, hogy a bevándorlás teljesen más, mint a terrorizmus, de nem lehet kizárni azt, hogy terroristák az illegális bevándorlási útvonalakon keresztül jöjjenek Európába. Elnök úr, két apróbb felvetést. Ernst asszony irányába, a kiváltó okok, ugye a radikalizáció esetében, hogy együtt kell működnünk a civil társadalommal, a helyi közösségekkel, a városokkal, számos kezdeményezés létezik, de úgy gondolom, hogy ha van időnk, akkor erre még vissza kellene térnünk a jövőben. Kirkhop úr pedig az új jogszabályok, ugye beszéltünk már a PNR-ról, beszéltünk a kerethatározatról, a bizottság úgy gondolja, hogy először a tagállamoktól azt kell, kérdezni, azt kell megkérdezni, hogy átültetik-e a gyakorlatba, és ezt, ezt kell kövesse egy részletes értékelés, és ezután születhetnek a jogszabályok, amelyek egy átfogóbb megközelítés részét képezik. Elnök, két megjegyzésem lenne még először, is köszönöm a kollégáknak, hogy itt maradtak. Ezt a Jurova biztos, Avramopoulos és Timmermans biztos részvételével majd még folytatni fogjuk az elkövetkező hetekben, tehát folytatjuk azt, amit a szakértőink elmondtak. A szakértőinknek pedig azt mondanám, hogy úgy tűnik, hogy kevés volt az időnk, de természetesen nyugat meghívjuk majd még, amikor a belbiztonsági kérdésekről beszélünk, és az alapvető jogokról a különböző anyagok kapcsán. Ez csak a mandátum kezdete, de akkor is jó volt, hogy mindannyian el tudtak jönni egyszerre, és meghallgathatták az új képviselőket, és ők is meghallgathatták az önök üzenetét, még akkor is, hogyha elhamarkodottnak tűnhetett ez az egész. Még egyszer köszönöm a türelmüket, és azt, hogy megválaszolták a kérdéseinket. Köszönöm, tisztelt kollégák!